Uh, uh, Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. Talán kezdjük a, uh, az ülést. Nagyon jó minőségű hallgatóság van. Nos, ugye mindenki tudja, hogy közvetítik ezt a, az ülést, és remélem, hogy az előadó nem fogja magát nagyon elszigeteltnek érezni. Több bejelentésem is van, de talán addig ezeket nem mondom, amíg Danali úr biztos úr nem érkezik meg. Mindenesetre szeretném megköszönni a fogyasztói irányelvvel dolgozó kollégáknak a munkáját, ugyanis nagyon jó tárgyalást folytattunk és úgy látszik, hogy már látni a lehetséges megállapodást. De minden esetre a tegnapi munkát nagyon köszönöm az IMCO csapatnak. Utána továbbra is megpróbáljuk egymást megérteni, és ezért az belső piaci információs rendszer létrehozni ez olyan sok egységes piaci projektekkel kapcsolódik, és tegnap is, és más vitákban is fölmerül ez tegnap a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban. Épp ezért nagyon fontos számunkra, hogy látsuk, hogy ez hogyan is alakul most, és a bizottságunk nyilvánvalóan ö, támogatta mindig ezt a projektet, és az előadó az végigvezet bennünket ezeken a kérdéseken, és aztán fogadja a megjegyzéseket. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Hogyha csak tényeket és adatokat mondták, mondanánk, az túl absztrakt lenne, ezért inkább arról szeretnék beszélni, hogy hogyan működik, és hogy milyen lehetőségei vannak a jövőben. Tehát tulajdonképpen úgy fogjuk önöket végigvezetni ezen a rendszeren, mint egy hatóság lennének, illetékes hatóság. Nos, akkor nézzünk egy francia építészmérnököt, aki az Egyesült Királyságba költözött, és bemutatta a dokumentumait az Egyesült Királyságnak a, a hatóságainak, és ezért kéri, hogy ismerjék el a szakképesítetés. Nos, akkor az Egyesült Királyság építészmérnöki testületének vannak bizonyos kérdései ezzel kapcsolatban, a dokumentumokkal kapcsolatban, mert nem tudják, hogy például valós dokumentum dokumentumokról van szó, vagy pedig, hogy milyen munkatapasztalata van ennek az építészmérnöknek. Na mindegy esetre, tehát ez a szabályozó hatóság szeretne bizonyos kérdéseket ellenőrizni, mielőtt engedélyt adnak ennek az építészmérnöknek, hogy működjön a területeken. Van egy IMI internetes oldal, tehát nem kell szoftvert vagy hardvert a rendszerükbe telepíteni, tehát bármelyik illetékes hatóság az, egy, az európai közösségben használhatja ezt az oldalt. Az illetékes hatóságnak be kell jelentkeznie, tehát a logint, és ehhez egy felhasználó név, egy kód, egy digitális kód is, nyilván egy jelszó kell hozzá, ugyanolyan, mint ami például a bankoknál és ez bejegyzett felhasználóknak, tehát illetékes hatóságoknak felhasználható ez a rendszer, azért, hogy biztonságos legyen. Miután bejelentkezett ez a hatóság, akkor az illetékes hatóság, amely ez az építészek, mérnököknek a regisztrációs testülete, az bármilyen nyelven, nyelven letölthető a, a tájékoztatás, és ezen az internet oldaton üdvözlik a felhasználót, és attól függően, hogy milyen profilja van a felhasználónak, használhatják ezt. Tehát nem minden felhasználónak ugyanolyan lehetőségei vannak. Vannak közigazgatásban dolgozók, más illetékes hatóságok, de az imin belül minden esetre küldhetnek kérdéseket egy másik illetékes hatóságnak. Nos, hogy is működik? Hogyha az a hatóság engedélyezett arra, hogy több jogi területen is kérdéseket tehessen föl. Három ilyen terület van az imén, ez a szakmai képesítés modulja, aztán a szolgáltatásra is van egy, és aztán a kiküldetésekkel kapcsolatban van, és aztán jövőre lesz egy betegjogi lehetőség is. A következő lépés az, hogy megnézzék, hogy Franciaországban milyen hatósággal kell kapcsolatba lépni. Ugyanis vannak olyan országok, amelyek teljesen decentralizáltak. Tehát tegyük föl, hogy ez az Egyesült Királyságbeli hatóság nem tudja, hogy kihez, kivel is lépjen kapcsolatba a Franciaországban, ezért az émiben kereshet és itt különböző kritériumokat használhatják. Természetesen először az országgal kezdenek, és például beírhatják azt, hogy építészmérnök. A magyar kabin kérdezi, hogy hallgatja valaki a magyar tolmácsolást, hogyha igen, akkor kérjük szépen jelezzék a 16-os fülkére fönn az emeleten, mert úgy látjuk, hogy nincsen magyar résztvevő, és mivel zárt ülés, akkor talán senki sem igényli a magyar tolmácsolást. Kérjük szépen, hogy ezt jelezzék a 16-os fülke felé, fönn az emeleten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 a magyar fülke újból kérdezi, hogy valaki hallgatja a magyar tolmácsolást. Kérjük szépen, hogy egy szélezzék akkor a 16-os fülkének, mert nem látunk magyar részvevőt a teremben. E, kérjük szépen, jelezzék a 16-os fülkének, hogyha valaki szeretne magyar tolmácsolást. Then, once the request for information is opened by the French authority,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 Ah, Köszönjük szépen, Göbben asszony. Ez jobban megértette velünk, hogy milyen összkezök állnak rendelkezésre az illetékes hatóságok számára. Több kérdésem is van, de a kollégáknak biztosítok lehetőséget, hogy tegyenek fel kérdéseket. Ki szeretne kezdeni? Míg erről gondolkodnak, talán én teszek fel egy kérdést. Vernyé asszony jelentkezett, de eh, talán most elnöki hatalmamat gyakorolva én kérdez, teszem fel az első kérdést. Tehát először is, van jelzés-e arról, hogy mennyire használjuk fel ezt a rendszert? a határokon átnyúló tevékenységekre. Vannak-e olyan hatóságok, amelyek sokkal inkább érdeklődést mutatnak ez, ez e felé az eszköz felé? A másik pedig a riasztásokat illetően, hiszen ön is tudja nyilván, hogy a betegeknek a biztonságának a kérdése sok aggodalmat okozott, és azon a egészségügyi szakértők, akik kezelik a betegeket, azok is megfogalmazták ezeket az aggályokat, tehát hogy a betegeknek az adatainak a védelme mennyire védett. Úgy tűnik, hogy különböző szintjei vannak a hozzáférésnek a az információhoz az orvosi szakértők, tehát bizonyos országban jobban hozzáférhetnek, más országokban kevésbé. Tehát az illetékes hatóságok nagyon fontos információt nem e, kapnak meg. Na most nem tudom, hogy önök e, itt közbe léphetnek-e, de lehet olyan eset például, hogy valaki riasztani akarna, és az adatvédelmi törvények miatt nem teheti ezt meg. Nos, akkor Vernyó asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, a kérdéseimnek három részét már feltette, épp ezért rövid leszek. Mint ahogy már mondtam, hogy én, én a szakmai minősítéseknek a harmonizációján dolgozom egy csoporttal, és ahogy szeretnénk, lenne egy európai szakmai kártya. Épp ezért azt szeretném tenni, kérdezni, hogy egy ilyen rendszer működhet-e, hogyha a különböző orvosi és más, akár az mérnököket vesszük, építészmérnökeket, működőképes lehetne eléggé gyorsan, azért, hogy valóban megszervezhessük a szakmai minősítéseknek az elfogadását és a mobilitást milyen szak, mindegyik szakmának és milyen idő tartamon belül sikerülne ez. Elnök, köszönöm szépen. Van-e más kérdés? Eh, Evelyn Gebhardt és Heidi Rühle. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg kell mondjam, nagyon lelkesít ennek azok a fejlemények, amelyek a rendszer felüldésében láthatnak. Az első prezentációkra még emlékszünk, ami hát egy kicsit hát, nehézkesnek, kevéssé kidolgozottnak tűnt a rendszer, nem is láttuk akkor még milyen irányt vesz majd. Ilyen értelemben nagyon pozitív azóta, azóta bejárt fejlődés, ezt hangsúlyozni szeretném. Azok a megoldások, miszerint amelyeket már nem feltétlenül kell a kompjúterre installálni, ugye eleinte az volt a probléma, és felmerült a kérdés, hogy fog mindez működni, mert hogy különbözőek a számítástechnikai rendszerek, Nos, mindezeket a kérdéseket azóta megoldották. Ez nagyon jó. Azonban megkérdezném, hogy az új módszertan mentén olyan sikerült-e megoldani azt a gondot, ami fennállt, miszerint milyen szakmai képesítéseket lehet hasznosítani. Remélem, hogy azóta ez a kérdés megoldódott, és minden terület korlátozás nélkül érvényesülhet. Fontos kérdés ez, azt hiszem, hogy a válaszuk igen lesz. Remélem legalábbis. Második kérdésem a riasztási rendszerre vonatkozik, melyet a szolgáltatás irányelvben, amely ott áll. Ha jól értettem az, az előadást, szöveget, csak azok a szolgáltatások ö, vannak itt, amelyeket lefed az irányelv Például az a helyzet, amiről a, a, az elnökünk beszélt, vagy az egészségügyi szolgáltatások, ezekre nem terjed ki ez a rendszer, mert hogy ezek nincsenek benne az irányelvbe sem. Ahogy az elnök, én is rendkívül fontosnak tartom viszont az egészségügyi szolgáltatások rendszerét, és azt, hogy ez a rendszerben szerepeljen. Ezért szól úgy a kérdésem, vajon te, tervezik-e kiterjeszteni a rendszert ezekre az ágazatokra is? Például egy tagállambéli orvos, aki elvesztette a, fel, a, a, a képesítés felhatalmazását, máshol kaphat-e ilyet, lehet, hogy elkerülheti ezt a rendszert, kikerülheti. Na most ezzel kapcsolatban milyen előintézkedéseket, intézkedéseket terveznek, hogy ezek a helyzetek elkerülhetőek legyenek. Aztán ezzel is van még egy kérdésem. Beszéltek arról, mely államokra vonatkozna ez a riasztási rendszer ezt talán restriktívebb módon lehetne meghatározni, ám hogyha egy riasztás indul, mert mondjuk egy tagállamban fennáll a veszély, hogy egy személy vagy egy csoport veszélyt jelenthet, nem mindig tudható, hogy melyik más államba akarnak ezek a személyek átlépni. Vajon nem volna értelme minden tagállamra kiterjeszteni az illető riasztást. Persze lehet, hogy ez meg túlterhelni a rendszert. Hát hogy ugyanakkor felmerül a kérdés, hogyan tudható, hogy Németországban valaki, riaszt, valaki miatt riasztást indítanék el, ám azt nem tudom, hogy Franciaországban vagy Lengyelországban kéne még riasztani, vagy akár az illető lehet, hogy Dániából vagy Luxemburgban megy, ahol viszont nincs riasztás. Ez egy a működéshez kapcsolódó, szerintem fontos kérdés, amelyet szeretnék feltenni. Köszönöm. És végül Heidi Rüle. Nekem rövid lesz a kérdésem, kapcsolódóan ahhoz, ami már felmerült, a felhasználás felhasználókkal kapcsolatban. Egyes tagállamokban vannak agályok, vagy hát legalábbis némi habozás rendszer használatával kapcsolatban, Kérdésem az, hogy a tagállamokban mennyire elterjedt ennek most a használata, számadatok szerűen, szerint, és mennyiben győzhetőek meg a felek, a tagállamok arról, hogy a rendszert alkalmazzák teljes körülön. Elnök, köszönöm. Egyéb gondolatok? Maria, ha reflektálnál a kérdésekre. Köszönöm. Kezdjük az IMI tényleges használatát illető kérdésekről. Mm, uh, a magyar tolmács főke a magyar főke tolmácsai kérdezik önöktől, hogy hallgatják-e, hallják-e a magyar tolmácsai, és kérem egy jól látható bólintással jelezzék nekünk, hogyha hallgatnak bennünket. Tehát a magyar tolmácsok kérdezik, hogy hallanak-e bennünket? Kérem, hogy egy erőtes bólintással a 16-os fülke felé fönt ülünk, jelezzék. Receive through IMI today, or that we see going through IMI, is uh, around 160 per month. And that is still relatively limited as well, if you compare that to the huge uh, areas of services and professional qualifications covered. Uh,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 úr megérkezett, úgyhogy mielőtt elkezdjük, szeretnék bejelentéseket tenni. A tegnapi koordinátorok ülésének a, az eredményei a következők. A döntésekről persze körbeadunk egy dokumentumot. Tájékoztatásul mondom a legfontosabbakat. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy két nem jogalkotási véleményt fogunk ki, kialakítani. Az egyik az európai gazdasági koordináció összehangolásnak az európai szemesztere, ez a szocialistáké, és a korlátok a kereskedelmi, jó, ez az ECON-nak a véleménye lesz, tehát a nemzetközi ö, ö, kereskedelem előtti ö, korlátok, kereskedelmi korlátok, ez az EPP. Volt több olyan téma, amelyről úgy döntöttük, hogy nem forgalmazunk meg véleményt, de a koordinátorok nem felejtették el, hogy nagyon sűrű munkaprogramunk van, és ezért szerint próbálunk prioritásokat adni a legfőbb jogalkotási kérdéseknek. Aztán megerősítettük, és látom, Svensson asszony itt van, aki a előadója ennek a témának, ez pedig a fogyasztói politikai stratégia, és ez egy nagyon fontos saját kezdeményezésű jelentés lesz. Aztán úgy döntöttünk, hogy kérünk egy új saját kezdeményezésű jelentést, amely válasz lesz a bizottságnak a belső piaci eredményjelző táblájára és a Solvit eh, jelentésre. És azt hiszem, hogy erre automatikusan rábalintanak, tehát ez a miénk lesz. És ez azután következik, miután az előző saját kezdeményezési jelentést befejeztük. Aztán a bizottságtól várunk egy jelentős javaslatot, egy új megközelítés egy több új megközelítési irányelvet, például az árócsomag, Sajdemoza asszony, aztán kilenc másik lesz ezekkel, és aztán lesz egy mérőeszköz irányelv, de ez egy külön jelentés lesz. tárgyaltunk más bizottságokkal, és örömmel jelentettem a koordinátoroknak, hogy a jogi bizottságnak az elnöke megerősített együttműködést biztosít az alternatív vitarendezés jelentéssel kapcsolatban. Az econ pedig továbbra is tárgyalunk, arról, hogy kizárólagos illetékességünk legyen a hitelmegállapodásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi jelentések terén. Aztán szeretném felhevni a figyelmüket az Egységes Piaci Fórumra, amely október 3-án és 4-én lesz Krakóban, és a soros elnökség, a legyen soros elsőség támogatja. Ez egy fontos, jelentős alkalom lesz, és ez lesz az első alkalom, hogy egy egységes piaci jelentést indítunk és a megerősített delegáció az most a miénk lesz. Nos, tehát akkor kérem szépen írják fel ezt a naptárukba. Ezen kívül lesz egy interparlamentari, tehát parlament közi ülés október 11-én a lengyel parlamentre, ezt ők kérték, és ez is az egységes piaci kérdésekkel fog foglalkozni. Nos, ezek voltak a legfontosabb kérdések. Végül pedig Repő úr eljött a koordinátorok ülésére, hogy a fogyasztói együttműködés jelentése kapcsolatban szóljon, és örülök, hogy itt van a biztos úr, mert ez, ez is az ő egyik anyaga. Tehát Repo úr azt kérte, hogy a koordinátorok egyezenek bele, hogy tárgyalásokat és a tanácssal kezdjünk. Nem, a koordinátorok beleegyeztek, mivel különleges körülmények vannak, ugyanis kis módosítók vannak, tehát azonnal kezdhetjük a, a tárgyalásokat, hogy az első megállapodásban megegyezzünk. Nos, ezek voltak a legfontosabb kérdések. Tehát John Dali megérkedes, tehát még egyszer szeretettel üdvözlöm, és köszönjük, hogy eljött a jövőbeli programról, munkaprogramról, hiszen ez egy nagyon fontos szakpolitikai terület. Mindenkinek van egy példánya a kezdeményezések táblázatáról, és akkor ezeket nyomon lehet követni. Talán ön is örömmel hallja, hogy Svensson asszony, aki a jelentésnek a jelentéstervője itt van tehát nyilvánvalóan ő egyike lesz azoknak, akik kérdéseket szeretne feltenni. Nos, tehát akkor annyi a szó, hogy a tervekről beszéljen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy néhány percet késtem. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök között, megtárgyalandó fontos ágazat kérdéseit. Legutóbbi találkozónk óta egy éve egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az időben, mikor Európában új növekedési forrásokra van szükség, a fogyasztópolitika olyan terület, mely hozzájárulásokat adhat a 2020-as célok eléréséhez. Egyszerűen nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy a fogyasztói kiadások hatalmas tételét, amely az európai GDP 56%-át teszi, figyelmen kívül hagyjuk. A, ha javítjuk a fogyaszt, védelmet, ez növeked, növe, növekedést hozhat. Ezért gondolom úgy, jobban, mint valaha, hogy a megfelelő jogokkal bíró, jól védett fogyasztók azok, akik leginkább kell, hogy használt lássák a belső piacnak. Amikor a jogokkal bíró fogyasztóról beszélünk, akkor látnunk kell, hogy ez a fő célja tevékenységnek. Ezen jogok nélkül nem lehet azt mondani, hogy a fogyasztó valóban a belső piac lényege és célja. Amikor azt mondom, hogy felhatalmazzuk, jogokkal ruházzuk fel a fogyasztót, ezt a legszélesebb értelemben gondolom. Nem csak arról van szó, hogy a fogyasztó jogok érvényesüljenek, hanem arról, hogy egy olyan környezetet építünk, mely révén a fogyasztók ezen jogokat valóban használni tudják, és javukra szolgálnak ezek. Azt jelenti ez, olyan kereteket építünk, amelynek részén egyrészt a fogyasztók hozzáférnek jogokhoz, tudnak képzést kapni, hogy hogyan tudják legjobban kiválasztani a számukra legelőnyösebb szolgáltatásokat és termékeket, azaz a fogyasztók arra, azon az alapon állhatnak, hogy a biztonságukat garantáljuk a megfelelő normák és gyakorlatok révén, amelyek az ő igényeiket szolgálják. Ezen túl pedig azt is jelenti, hogy a fogyasztók így töltik be a szerepüket is a piacon, hiszen a tudatos fogyasztó hozhat növekedést, innovációt, értékeket, értéket követelve, minőséget követelve. A vállalatoknak kell válaszolni ezekre a kihívásokra, és ők a nyertesei annak, hogyha így igazodnak a globális kihívásokhoz. Ezen célok elérése érdekében egy új fogyasztói politikai stratégiát dolgozok ki. A jelenlegi a bizottságban folyó vita és a munkaprogram keretében olyan szinergiákat keresek, melyek réven programunk megfelelő tervet, irányt mutat elépésekhez. Tudom, hogy tegnap már meghallgatták Reding alelnök asszonyt, aki azokról a cselekvésekről beszélt, amelyek a fogyasztó védelm érdekeit szolgálják. Ketten együtt olyan szinergiákat tudunk kiépíteni, melyek olyan elég nagyra törőek ahhoz, amit a fogyasztók kívánnak és megérdemelnek. A jelenlegi kezdeményezés részletei alapján szeretnék beszámolni a fogyasztópolitika következő lépéseiről, a fogyasztók jogainak erősítéséről, és örömmel várom válaszaikat. A Consumer Empowerment felmérés, amelyet a bizottság nemrég publikált, arról szól, hogyan lehet tudatni a fogyasztóknak, fogyasztókat jogaikról, hogyan lehet ezeket a jogokat valóban érvényesíteni. Voltak éppen a belső piac királya a fogyasztó, ez a célunk. Ő felsége a fogyasztó fel kell hatalmazni tehát a fogyasztót ahhoz, hogy a belső piac javait, ér, előnyeit érvényesen tudja, a biztonság, az információ, oktatás, a jogorvoslathoz való hozzáférés és a jogok érvényesítése kell irányadók legyenek. A biztonság azért fontos, hogy a fogyasztók megfelelő információt kapjanak, amit érteni is tudnak, és az internetkor eszközeire kell támaszkodnunk ahhoz, hogy a fogyasztó tudja, miről van szó, választani tudjon, érvényesítse jogait egy egyre több kihívás rejtő piacon. E célok elérés érdekében a közhatóságok és a fogyasztóvédelmi szervezetek alapvető fontosságú szerepet játszanak. Ezért gondolom úgy, hogy a következő stratégia keretében arra is céloznunk kell, hogy kiépítsük és támogassuk az erős fogyasztói szervezeteket, melyek ténylegesen segíteni tudják a fogyasztókat. Tudatossá teszik őket, és képviselik az érdekeiket a szakpolitika szintjén és a végrehajtás szintjén. Egy szilárd stratégia továbbra is bizonyítékokra kell támaszkodjon, és a fogyasztók viselkedésére kell reflektáljon, megfelelő cselekvéseket kidolgozva. Végül, de utolsó sorban, a fogyasztóvédelmi politikáit szerep, felelős biztosként garantálnom kell, hogy a fogyasztók érdekeit már kezdetektől integráljunk minden EU szakpolitikába. Ez szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk azt, hogy minden szakpolitika valóban a fogyasztók érdekeit szolgálja. Visszatérve a kezdeményezés az, hogy Barózó úr is leszögezte, azt kell garantálnunk, hogy a belső piac előnyei valóban eljussanak a végfogyasztóhoz. Nagyon sok elemet hangsúlyoztunk abban a jelentésben, amelyet Louis Krech írt, illetve Monti professzor, és amelyek most már részben megvalósulnak a belső piaci ö, jogszabálycsomag egyes elemeiben. Hagy mondjam, hagyj érjem, hol tartunk ezen az úton. Ahogy önök is láthatják, nagyon sok magvat ültettünk el, de még sokat kell locsolni ezeket, hogy learadhassuk a gyümölcsöket a belső piaci jogszabálycsomag keretében ismertetve azt, hadd köszönjem meg először is a szakbizottság munkáját, amelyet tavaly március 16-án a parlament által megszerzett csúcson kifejtett munkájukért. Elnök úr, ott bebizonyosodott az, hogy az ADR szervezet, szer, ö, rendszereket mennyire támogatják, a határon átnyúló tranzakciókat is beleértve, és ö, Kalieta asszony jelentését is szeretném megköszönni, hiszen az EDR jövőjétre vonatkozó javaslatokat tartalmazott. Célom az, hogy biztosítsam, hogy az EDR rendszerek magas minőségű szolgáltásokat nyújtsanak, a jelenlegi struktúrákra támaszkodva azokat leginkább kihasználva. A közkonzultáció első eredményei is ez irányba mutatnak. Több mint 200 hozzászólást kaptunk a stakeholderektől, ezek összefoglalóját szolgálatom e hónap elején publikálta. Ezen feedback alapján készítjük fel az EDR kezdeményezést, ezért végéig. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy ez két fő eszköz tartalmaz majd. Egyrészt egy keretirányelvet, az általában az EDR tárgyában, illetve az a határon átnyúló ö, tranzakciókból származó viták rendezés rendszerét. A kollektív jogorvoslat tekintetében most emésztjük meg a közvita konzultáció eredményeit. A 18 ezer választ kaptunk, tudnileg ezeket kell feldolgozzuk. Nagyon szorosan együttműködök Reding biztossal és Almunia biztossal, hogy ez év végére egy közös kommunikét hozzunk tető alá, amely bemutatja az előrevezető utat. A termékbiztoság területén, amely az e- belső piaci intézkedős csomag nagyon fontos eleme, a jelenleg áldolgozás alatt van a vonatkozó irányelv, közvita, konzultáció után most a hatástanulmánynál tartunk, jelen pillanatban. A célom az, hogy Tajani alelnöknek egy javaslat terjesszek be az EU piacfelügyeleti keret felvázolására a második szemeszterben. Célunk az, hogy még hatékonyabb koordinált cselekvést biztosítsunk a vonatkozó hatóságok között, egyenlő játékfeltételeket biztosítva az, a vállalatok számára, és általában a belső piacon biztonságos termékeket megcélozva a fogyasztók számára. Ezzel összefüggésben üdvözlöm a Sáldemóza jelentést, amelyet februárban fogadtak el. Kiváló munka ez, ajánlásokat fogalmaz meg, a bizottság komolyan veszi ezeket. A termékbiztonság tekintetében hagy említsem meg a, a Kínával és Egyesült Államokkal való együttműködésünk eredményeit. Az elnökünk is látta a munka eredményeit, amikor Kínában járt, a magas szintű háromoldalú EU-kínai USA csúcson. Bízhatnak bennem, hogy én is átlátom, mennyire fontosak ezek az eredmények az európai fogyasztók szempontjából. Ami a jogi, jogalkotási kezdeményezéseket illeti, az Európai Fogyasztói Központok hálózata ö, most készült el. Az Euróbarométer felmérései szerint ez a legismertebb hálózat a, a bizottság által működtetetek között. A, ennek potenciára támaszkodva tovább tudjuk segíteni a fogyasztókat. Éppen mi hónapban indítunk egy kampányt, hogy még láthatóbbá tegyük ezt a szervezetet, és jobban ismerjék a fogyasztók. Ezzel párhuzamosan tárgyalunk a tagállamokkal és magukkal az ICC hálózat tagjaival, annak érdekében hogyan lehet kiaknázni és tovább építeni ezt a hálózatot, annak érdekében, hogy a fogyasztók érdekeit, várakozásait megfeleljünk a gazdasági jogok érvényesítése tekintetében a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózatokat jobban össze kell kapcsolni a nemzeti végrehajtóhatóságokkal. A SWEEP közös cselekmények ellen felügyeleti lépéseket, tehát a HED jelentés is tükröztette. Azokra az ágazatokra kell koncentráljunk, amelyekben a compliance javítandó, és amelyektől még ered, több eredményt várunk. A második két éves jelentése a CPC szabályozás érvényesítésének és a vonatkozó értékelés is nagyon fontos. Míg a operatív szinten is erősíteni kell a hálózat működését tagállamokkal, úgy gondolom, hogy egy komoly értékelésre is szükség van a szabályozási keretnek, annak érdekében, hogy lássuk, hol van további munkára szükség, hogy a végrehajtás hatékonyságát javítsuk a fogyasztóvédelem tekintetében Európában. Azon túl, hogy az én konkrét területemen való intézkedésekre koncentrálok, ezen túl komoly forrásokat irányítok az integrált szakpolitikai, ágazati politikai kérdésekre, amelyek kapcsolódnak más biztosok területéhez. Nagyon hosszú a lista, de néhány prioritást ezért felsorolnék pénzügyi szolgáltatók területén, amellett, hogy biztos, amellett, hogy biztosítjuk a fogyasztói hitel irányelvnek a végrehajtását, amely az én felelősségem, Barnier biztos úrral szorosan együttműködünk a bankdíjaknak az átláthatóságának javításán, és azt biztosítjuk, hogy a fogyasztói érdekeket figyelembe veszik minden pénzügyi szolgáltatás területén. El kell mondanom, hogy nagyon megelégedett vagyok az együttműködéssel, az, együttműköd, az eredményekkel az együttműködés során, erre pedig például példa a hit, jog, jelzálog hitelnek az esete. Az energiai tanács, Európai Energetrán decemberben támogatta azt, hogy sikeres legyen az energiapolitika, és erre elsősorban arra koncentrálunk, hogy elérjük a fogyasztókat, egy, amely egy olyan cél, amely vel a munkatársaim is részt vettek. A digitális agenda területén az összeurópai engedélyekről, engedélyek mellett érvelünk a digitális tartalom szempontjából, és ez azt jelenti, hogy a fogyasztói érdekeket fogjuk képviselni és kielégíteni, méghozzá megfizethető és érdekes jogi alajánlatokat teszünk nekik, amelyek azt jelenti, hogy nem fognak illegális magatartást választ, választ javítani. Ezen kívül a szellemi tulajdonjogok területén is előkészítettük a munkát, ezt ezen a héten fogadta el a bizottság, és az egyéni kezdeményezéseket várjuk. Elsősorban a szerzőjogi adókat illetően várjuk, hogy eredményeket nyújtsanak a fogyasztónak. Ezen kívül szorosan együtt akarok működni az IMCO munkacsoporttal, amelyet Arias úr állított össze, amely az elektronikus kereskedelemmel foglalkozik, és Barnier biztos úrral, hogy új elektronikus kereskedelmi stratégiát alakítjunk ki tenni. A szolgálatom e, e, nagyon elkötelezte magát ennek a munkának. Ezen kívül a telekom szolgáltatásokkal kapcsolatban is új munkát szeretnénk végezni. A fenntartható fogyasztást illetően e, az összes élelmiszerlánci partnerrel együttműködünk, és iránymutatást akartunk ki, dolgozunk ki. Emellett még szorosan együttműködünk a kiskereskedőkkel, a kiskereskedelmi fórumban, eh, hogy a eh, környezetvédelmi eh, kihívásoknak megfeleljünk. A szállítás területén az az utasok jogait akarjuk kiterjeszteni, és ezen kívül védeni az utasokat a ö, ö, légitársaságok figyel, fizetésképtelensége ellen. Ö, megfelelő egyensúlyt szeretnénk kialakítani. Végül, de nem utolsó sorban, együttműködők Reding alelnök asszonynal, hogy a jogalkotási keretet megerősítsük a fogyasztói jogokkal kapcsolatban. És reméljük, hogy ez a jövőbeli lépéseinknek is fő szempontja lesz. A HED jelentés alapján egy éves jelentést készítünk el, amely áttekinti, hogy a bizottság hogyan integrálta a fogyasztói érdekeket az EU szakpolitikákban. Ezek az integrációs e- erőfeszítések nem tudnának megtörténni, anélkül, hogy adatokat ne gyűjtenénk és e- elemeznénk őket, és volt egy ötödik fogyasztói e, piaci eredménymutató tábla gyűlés márciusban, aztán novemberben pedig egy behaviorista gazdasági viselkedés konferencia konferenciát is szervezettünk azért, hogy jobban megértsük a fogyasztói viselkedést. Ezt, ezeket az ismereteket arra használjuk fel, hogy jobban és hatékonyabban tudjuk működni a jövőben. Végül pedig hadd mondjam azt, hogy akkor is, hogyha megvan a szükséges bizonyíték arra, hogy lépni kell, és megvan a legjobb jogalkotási keret is, a fogyasztók maguk még nem tudják, hogy milyen jogaik vannak. Tehát nem tudják, hogy hogyan használják ezeket a jogokat, eh, és hogyha ez a helyzet, akkor nem sikerült elérnünk a cég, céljainkat. Ezért fontos, hogy a fogyasztók kezébe hatalmat adjunk, és ez a jövőbeli stratégiának a pillére. A, ez a politika és ez a felmérés egy tulajdonképpen a valóságról adott nekünk képet, eh, mind az EU, mind nemzeti szinten. Ennek az értékelésnek az eredményei a fogyasztók fogyasztók tájékoztatásáról, oktatásáról és kapacitás építésről nagyon fontos a jövőbeli munka számából. Nyilvánvalóan látom, hogy milyen pénzügyi korlátok vannak, de azért remélem, hogy a fogyasztói költségvetés legalábbis a jelenlegi szintjén megmarad 2013 után is. Elnök úr, tisztelt képviselők, bizottsági tagok. Elköteleztem magam, hogy az ígéreteinket teljesítsek, hiszen ezeket a mandátumom elején megígértem. Tehát, hogy a fogyasztók legyenek az legfontosabbak. De nem tudjuk elérni a célkitűzéseinket, hogyha nem, számít, nem támogat bennünket ez a szakbizottság és az Európai Parlament. Remélem, hogy osztják a jövőképemet, amelyben az európai fogyasztókat védjük, és továbbra is számíthatok az önök támogatására. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Nagyon messzire ható és nagy, nagy hatású hozzászólás, felszólást. Mindig arra sarkaljuk, hogy a fogyasztók jogainak bajnoka legyen, a bizottságot vezetve ezen az úton. Erre kérjük önöket mindig, és ebben támogatjuk önöket. Több projektet intottunk a magunk részéről is, amely kiegészítik az ön munkáját. Örülök annak is, hogy bejelentette, önök is összeállítanak a stratégiát, a fogyasztók érdekeit érvényesítve. Többször kértük ezt mi is már, ezért jó hír ez és érdekel a, a fogyasztók felhatalmazására szóló felmérésük, amelyet eddig nem mutattak be a szakbizottságnak, ezért kérem, hogy tegyék meg. Érdekel bennünket ez a felmérés. Sokan jelentkeztek kérdésekre. Azt javaslom, mert úgy gondolom helyén való, ha a jelentéstevők, akik fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkoznak, említettek több, említett ön is több nevet képviselőtársaim közül. Nos, először ők kérdezhetnek, aztán a koordinátorok. Remélem elfogadják ezt az ajánlatot. Ez egy hiszen itt vannak az igazi szakértői is a témának, maguk a jelentés szerzők. Ariels asszony a digitális, úr a digitális gazdaság szakértője, Svensson asszony, Saldemóze asszony, akit említett ön is, hogy jelentésszerző, Frosfor úr, aki az édiára foglalkozik, Rapti asszony, aki nem jelentkezett, jelentkezett, és Arias úr. Úgyhogy az öt jelentéstevő kap az első körben szót, aztán Schwab, Gebhardt és a Campos képviselők jönnek. Van, aki még jelentkezik? Köbben fél óránk van, szerintem mindenkire jut idő. Svensson asszony először. Teheti fel az első kérdést. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót elnök úr. Elmondhatom, hogy örülök az együttműködésnek a szakbizottságbeli kollégákkal ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és természetesen köszönetet mondok Dali biztos úrnak mai beszámolójáért, valamint az átfogó munkaprogramért. Ahogyan az elnök úr említette, meg vagyok győződve arról, hogy ugyanaz a jövőképünk, és ugyanolyan elkötelezett, elkötelezettséggel viseltetünk a fogyasztói jogok irányában. Néhány kérdésem lenne. Az Európai Parlamentnek az a szándéka, hogy új jelentést mutasson be a fogyasztó védelmi politika stratégiája tárgyában Jelenleg a fogyasztóvédelmi irányelv átdolgozása is zajlik, és mindig látjuk, hogy a teljes harmonizáció nem lehetséges és nem is kívánatos. A, megkaptuk a bizottság egyik közleményét a 12 kulcs területtel kapcsolatosan az egységes piacot illetően. Az első kérdésem az, hogy a bizottság milyen prioritásokat foglal majd be javaslatába, amely a 2013 és azt követő időszak fogyasztóvédelmi stratégiájával foglalkozik. Aztán egy második kérdés, amely kapcsolódik a belső piachoz és az új kommunikációs lehetőségekhez. Az európai fogyasztók egyre több ajánlatokat kapnak áruk szolgáltatások tekintetében ezen a területen ez jó, de hogyha valami nem jól működik, akkor ettől a fogyasztók szenvednek, mivel nem tudják érvényesíteni igazukat, és az jelentősen megnehezíti az európai gazdaság tevékenységét. Éppen ezért jó, ok van, jó okunk van rá, hogy a fogyasztók jogait erősítsük ezen a területen, ebben egyetértünk. De amit a DG Zankó javasolt, annak a nagy része mindez ideig sokkal inkább a folyamatra vonatkozott, nem pedig a célokra, azaz, hogy jobban megértsük a fogyasztókat, figyelembe vegyük a nézőpontjukat más politikai területeken, tehát a tájékoztatás, az oktatás és a támogatás a fogyasztóvédelmi szervezetek számára, és természetesen üdvözöljük ezen szervezetek létezését, de többet kellett tenni. Barózó úr céljait is el kell élni, hiszen a fogyasztó a belső piac középpontjába kell, hogy kerüljön. Április 13-án a DJ Sankó meghallgatást tartott, hogy ezen közös jogi elvet azonosítsa, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet a közös elveket beleilleszteni a 27 tagállam jogi rendszereibe. Nos, szeretném tudni, hogy önök hogyan tudnak eljárni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és milyen konkrét intézkedéseket foganatosít majd a bizottság mindezen konzultációkat követően a fogyasztói jogok kapcsán. Aztán egy másik kérdés, az egységes Svensson azt, hogy hadd sürgessem egy kicsit. Sokan vannak még kérdezők, régóta kérdez. Arra bátorítanám, hogy fejezze be a kérdését, rövidebbre fogva azt. Különben a többieknek nem lesz ideje, hogy feltegyék a saját kérdéseiket. Önnek meg aztán lesz még kérd, joga később is kérdezni jelentéstevőként. Lenne még más kérdésem is, de természetesen később is fel tudom majd ezeket tenni. Meg vagyok győződve arról, hogy jó lesz az együttműködésünk, és természetesen a kollégák álláspontját is szeretném megismerni, hogy a jelentés támogatottsága lehető legnagyobb legyen. Éppen ezért később teszem majd fel a további kérdéseimet. Nagyon örülnénk majd. Dali úr nyilván fog válaszolni az Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén szeretnék köszönetet mondani Dali biztos úrnak. Rendkívül érdekes volt a beszámolója, nagy elkötelezettséget mutat a belső piacok és a fogyasztóvédelmi jogok iránt. Ennek örülök. Én a termékbiztonság területén tevékenykedem, és örülök, hogy hallottam, hogy ön az általános termékbiztonsági irányelv felülvizsgálatát szendékozza megállítani. Kérdés, hogy milyen keretbe illeszkedik ez a felülvizsgálat. Tehát csak az általános termékbiztonsági irányelvet vizsgálják felül, vagy itt ez kapcsolódik az új jogi kerethez is? Ez az egyik kérdés. A második. Tudjuk, hogy nagy problémák vannak a piacfelügyelettel jelenleg, és a fogyasztók bizalmának javításához az szükséges, hogy biztonságban érezzék magukat a belső piacon. Amit a piacfelügyeleti hatóságoktól hallunk nagyon sok tagállamban, az az, hogy nincs pénzük, nagyon sok pénzre lenne szükségük, nem képesek a belső piacon azt a biztonságot garantálni, amire szükség van. A bizottság gondolkodott-e azon, hogy hogyan lehet több forrás biztosítani a piacfelügyeleti hatóságok és a termékbiztonság számára? Uh, thank you, Mr. Schalde. Köszönjük, Saldemosz uh, asszony, Rosfor úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Én nagyra értékeltem, hogy önnek ilyen ambíciókkal uh, rendelkeznek, és hogy a fogyasztók védelmét az egységes piaci jogi aktussal egyeztetni akarják. Idén nyilvánvalóan nagyon fontos ez a téma, és mi is szeretnénk önnek segíteni azért, hogy gyorsan létre tudjuk hozni ezt az irányelvet. Ugyanakkor joggal beszél az online vitarendezéssel kapcsolatban. A következő lenne a kérdésem. Ezen a rendszeren belül van konkrét eset is, amelyel kapcsolatban gyorsan kell lépnünk, ugyanis az általányos utazásoknak a helyzetének a rendes, rendezése. Ezekkel a fagyasztók védelmét növelnénk meg, hiszen ezen a területen nagyon sok az eredlen, elégedetlenség, és ugyanakkor ezt a belső piac, ez a belső piac építésében is segítene, ugyanis jelentős költségeket jelent a vállalkozások számára, akiknek alkalmazkodniuk kell ezen rendelkezésekhez. És az irányelvnek a felülvizsgálatát várjuk 2011 közepére, és úgy tűnik, hogy késlekednek ebben a témában, tehát valószínűleg később lesz ez készen. Szeretném az ön látni, hogy ön hogyan gondolkodik ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen. Rapti asszony. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Νταλή για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Köszönöm szépen. Örülök, hogy Dali biztos úr itt van. Ένα θέμα που ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι υπάρχει ανοιχτό εδώ και... <laughs> A kollektív keresetekkel kapcsolatban tudjuk, hogy vannak olyan ügyek, amelyek már nagyon régóta nyitottak. Nos, országomban, Görögországban van egy közmondás, mely szerint hogyha nagyon sok a kakas, akkor a hajnal csak későn köszönt be. Tehát minél több a szakértő, annál kevésbé haladnak előre a dolgok. Három biztos foglalkozik ezzel az ügyjel, és ez engem nyugtalanít tegnap. Itt volt velünk Reding asszony. Nem tudtam feltenni neki kérdésemet, de az volt a benyomásom, hogy az ő álláspontja visszafogottabb a fogyasztók kapcsán, mint az öné. Ön bemutatta ma az álláspontját e tekintetben, és ez engem nyugtalanít, mivel nem lehetséges az, hogy a fogyasztókat visszafogottam, vagy nem elég szimpátiával szemléljük mindenféleképpen azt kérem öntől, hogy gyakorolja nyomást kollégáira, hogy ez a közlemény a bizottság részéről az év vége előtt megszülessék, mely közleményben majd szerepel egy javaslat egy jogalkotási kezdeményezésre vonatkozóan a 2012-es évben. Arias úr a jelentéstevők sorában. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönet a biztos úrnak, hogy eljött ma hozzánk. Örülök annak is, hogy a DJ Sankó is részt vesz a szerzőjogokkal foglalkozó munkacsoport ülésén. Első kérdésem, mert már Rasforul is érintett az ADR rendszer internetes működtetésével kapcsolatban. Nagyon fontos ez a bizalom erősítését, illetően az elektronikus kereskedelemben erről, ha még tovább beszélne, hogy mélyebben, az is fontos volna. A munkacsoport egyik ülésén a DJ Senko említette, hogy tanulmányt készítettek az elektronikus kereskedelem hatásairól, meg az Európa, Európában elvesztegetett lehetőségekről, és még kiaknázandó előnyökről az e-commerce-el, az internetes kereskedelemmel kapcsolatban. Erről a témáról is szeretnék többet hallani, és kérdezni, mikor lesz ez a dokumentum elérhető. Elnök, köszönöm a jelentőstevők kérdéseit. Dali urat szólítom fel, hogy válaszoljon rájuk. A harmonizációs kérdéseket illetően a fogyasztói jogszabályokkal kapcsolatban ismerik azokat a problémákat, amelyekkel szembe kell néznünk a problémák elsősorban a fogyasztói szervezetekből érkeznek a fejlődött országokban, fejlett országokban, mert attól tartanak, hogy a harmonizáció azt jelenti, hogy csökkennek a jogok a saját országaikban és ezeket a jogokat úgy nyerték, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sok erőfeszítéseket tettek. Remélem, hogy emlékszem, hogy Romániában, amikor ott jártam, találkoztam a fogyasztói szövetségekkel, szervezetekkel, és megkérdezték, hogy miért nincsenek olyan jogaik, mint önöknek. És a válaszom az volt, hogy a jogok azok sok munka eredményeként jönnek, hosszú időt vesznek igénybe. Azt hiszem, hogy a bizottságnak a feladata az, hogy megpróbálja a normákat minél magasabb szintre helyezni. Tehát egy olyan szintre, amit mi elfogadhatónak találunk. Tehát megpróbáljuk a harmonizációs aspektusokba eh, belevonni ezeket, azért, hogy ezt a fontos célkitűzéseket meg, eh, célkitűzést megtarthassuk. Hiszen ez az európai állampolgárok nagy részét érinti, eh, tehát az ő jogaikat is javítanánk, és ez ma nagyon nagy feladat még, és épp ezért arra kell koncentrálni, hogy melyek azok a jogok, amelyek elfogadható szinten lehetnek egész Európában, és ez lenne a minimális, amit el kellene érnünk. Utána <clears throat> nézhetünk távolabbra. Én ideális szempontból szeretném harmonizálni a jogokat, hiszen ez megörösíti az egységes piacot, és én hiszek abban, hogy egy erős belső piac, egységes piac, az nyilván a fogyasztók számára is hasznos lesz. Persze lehetnek különböző érdekek, de az egységes piac, amely hatékonyan működik, nyilvánvalóan a fogyasztók számára is hasznos. Épp ezért ez az elsődleges és végső célunk. De hogy e, ehhez, ezt elérjük, lépésekben kell haladnunk. Amikor a e, legfontosabb feladatokról beszélünk, és én az előadásomban is az általános prioritásokról beszéltem, elsősorban a biztonsági szempontokról, ezzel globálisan foglalkozunk, még a három oldali Kínával, az Egyesült Államokkal és megpróbálunk megoldani, és a kínai miniszterrel is beszéltem nem olyan régen erről a szempontból, együttműködünk velük, és kialakítottunk egy fogalmat, amelyet most elfogadják, amit úgy hívunk, hogy safety at source, tehát hogy már a forrásnál is meglegyen a biztonság. Tehát amellett kartoskodom, hogy sok munkát kell végeznünk azért, hogy már a kezdetekkor biztosítsuk a, a, a biztonságot. Tehát nagyon sok pénzt és szervezést igényel az, hogy ezt már megvalósítsuk. Nem akarom azt mondani, hogy a végrehajtást azt kidobjuk, e, de sokkal költséghatékonyabb lesz a beruházás a biztonságba, hogyha ezt már a forrásoknál elvégezzük. És most már ezzel foglalkozunk, és nagyon örülök annak, hogy Kína is jelentős munkát végez, hogy már a termékekben is benne legyen a biztonság. Nos, nyilvánvalóan a minőség is fontos, és számukra gazdaságilag is megfizeten, megfizet, tehát meg térül, hogyha a biztonságban, a minőségben is már benne lesz a biztonság. Nos, aztán a jogorvoslat kérdésén, kérdését illetően én itt is elsősorban a kollektív jogorvaslati kezdeményezéssel kapcsolatban, amelyet Almonia és Reding biztosokkal együtt végzek, akiknek megvan a saját kezdeményezésük az alternatív vitarendezéssel kapcsolatban mindezek nagyon fontosak a fogyasztók számára, tehát hogy gyors és hatékony jogorvoslatot kap, kapjanak. Ugyan ugyanis legtöbbször kísértékű követelésekről van szó, tehát ez túlságosan sok zavart jelent számukra. Épp ezért szükséges, hogy együtt e megoldjuk ezt a problémát a fogyasztók számára. Ugyanakkor vigyázni kell arra, hiszen hallok olyan hangokat, hogy miért nem használjuk fel ezt az alternatív vitarendezést az vállalkozások és más ágazatok számára. Ez, ezzel én nem tudok együtt érteni, és ki kell mondanom, hogy az ADR-t azt a fogyasztókra akarjuk korlátozni, tehát a fogyasztói oldalára koncentráljunk. Hogyha jók az eredmények, akkor mások másolhatják. De szerintünk nekünk a fogyasztók számára fontos alternatív vitarendezést kell e, rendeznünk, mert különben csak ha nem ezt tesszük, akkor csak bonyolítjuk ezt a kérdést, és évekkel eltoljuk bármilyen javaslatnak a megvalósítását. Tehát ezért én nekem ez az álláspontom erről a kérdésről, és szeretném az önök kérdés, segítségét is kérni, hogy értsenek egyet ez én állampol, állásfoglalásommal. Nos, a kommunikáció valóban egy nehéz kérdés, és úgy látom, hogy a gondolkodásmódnak, a hozzáállásnak a megváltoztatásáról van itt szó. Az utóbbi másfél évben sokat dolgoztunk, és én magam is sokat tanultam, és tudom, hogy az Európai Parlament is nagyon sok munkát belefektetett ebbe jogszabályokban, rendeletekben de mint mondtam a beszédemben is, előadásomban is, ez mind irrelevánsá válik, hogyha a, nem visszük magunkkal a fogyasztókat. Tudják, hogy számukra ez fontos, de hogyha nem tudják, hogy az eszközöket hogyan alkalmazzák, a saját hogyan alkalmazzák a saját helyzetükre, életükre, akkor ez nem hasznos. Tehát épp ezért ezt az új információt terjeszteni kell. És ezt hiszem, hogy ez a lehet nehezebb része a munkámnak, munkánknak. Az én szakmai politikai tapasztalatom, hosszú tapasztalatom alapján azt látom, hogy egy üzenetnek a továbbadása az állandó ismétlését jelenti ennek az üzenetnek. Tehát állandóan a médián keresztül bejelentéseket tenni nem elegendő hiszen másnaponként kell ismételgetni ezt az üzenetet, és sok napon át, azért, hogy végül gyakorlattá váljon. És ezt kell programozni a fogyasztók érdekében. A többi kérdésekre, Svensson asszony kérdéseire talán négy szem közt is válaszolhatnék, és megvitatnám ezeket a kérdéseket önnel. Ugyanis nagyon fontos bármilyen visszajelzés számomra, hiszen ez gazdagítaná a mi munkánkat. A termékbiztonsági irányelvvel kapcsolatban, Sádemoza asszony kérdése volt ez, azt mondhatom, hogy a célkitűzés a felülvizsgálat célja az, hogy bár alapvetően szeretnénk eltávolítani a bonyolultságát annak, hogy két rendszer működik párhuzamosan, és ha lehet összefogni ezt a kettőt, és ez, ez az igazi célkitűzés, tehát, hogy egyszerűsítsük a folyamatot, és, és hogy biztosan ugyanazon a nyelven beszéljünk a biztonsági kérdések kapcsán. Persze nem lehet figyelmen kívül hagyni más kérdéseket, elszigetelten dönteni a biztonságról, hiszen nyilván más kérdések is felmerülnek, és valóban ezt az irányelvet az egységes piac érdekében kell egységesíteni azért, hogy tényleg e szervesen kapcsolódjon ahhoz, amit csinálunk. Ez persze azt is jelenti, hogy a, a forrásokat is a leghatékonyabb módon használjuk fel. És ön megkérdezte, hogy mit te, csinálunk hát én ezzel már régóta foglalkozunk, és tudjuk, hogy hogyan ne költsünk el példeket, pénzeket, de ismerjük a költségvetésnek a korlátait, hiszen a következő pénzügyi keretről éppen most döntünk. A felhívásom az egy általános felhívás, hiszen néha amikor ezen területeknek a költségvetéséről beszélünk, és összehasonlítjuk más területeknek a költségvetésével, akkor azt látjuk, hogy ezek kis költségvetések, és nem is veszik figyelembe bizonyos viták során. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy bármit is teszünk, az embereket érint. Épp ezért, ha arra költjük a pénzt, hogy a biztosítsuk, hogy az embereket az empower szót szeretem itt erre használni, tehát nem a védelem szót szeretem használni, hanem az, hogy az embereknek a kezébe hatalmat adjunk, tehát felhatalmazzuk őket, a fogyasztókat. Azt jelenti, hogy minden más szakpolitikának ez a hajtó ereje. Mert hogyha a fogyasztó nem vásárol, Hogyha nem reagál a piacon arra, amit mi teszünk, akkor fölöslegesen költjük a pénzügyi forrásokat. Mindig azt mondom a kollégáimnak, és állandóan ismételgetem, hogy minden órában a piacon milliónyi döntést hoznak, és ezeket a döntéseket egy visszajelzési mechanizmussá kell alakítani. És akkor, ha ezt megtesszük, akkor hatalmas hatalmat nyerünk a fogyasztói piacról. És a vállalkozások ennek megfelelően tudják igazítani a cselekvési módjaikat, és számunkra is, a politikát irányítókra, a szakpolitikát alkotókra, a döntéshozókra is a számára is nagyon fontos lesz. Nos, tehát, hogy valóban ott költsük el az, a költségvetés összegeket, ahol szükség van rá, nyilvánvalóan ezt próbáljuk tenni, de azt szeretnénk, hogy a rendszerek hatékonyak legyenek és eredményeket hozzanak. Tehát a mai valóságot kell figyelembe venni, és azt megvalósítani. Nos, a társasutazási irányelvvel kapcsolatban valóban késlekedünk, és a fő feladat a munka derekát, azt Reding alelnök végzi, és meg kell határoznunk, hogy mi lenne a legjobb előrelépés. előrelépés. Ugyanakkor a legfontosabb probléma az, hogy nem volt elegendő megbízható adat, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen politikai lehetőségek lennek, legyenek. Ezen kívül Kalasz biztos úr a csődvédelem irányelvvel kapcsolatban egy új kezdeményezést indított el, és szeretnénk hozzáigazítani a saját kezdeményezésünket. És remélem, hogy találunk erre is megoldást. A kollektív jogorvoslattal kapcsolatban azt hiszem, már jeleztem, hogy hol állok és hol is állok. Támogatom a kollektív jogorvaslatot, nyilvánvalóan európai környezetben, tehát támogatom, és megpróbáljuk biztosítani azt, hogy hogy valóban következetesen lépünk mint ahogy mondtam, a kollektív jogorvoslati konzultációval kapcsolatban 18 ezer válasz érkezett, és ezeknek az elemzése nem könnyű. Persze a 86 ezerrel kapcsolatban, amit a saját kezdeményezésére kaptam, ez nem nagy szám. Nem tudom, mit gondolnának, hogyha önöknek kellene 86 ezer választ elemezni, de hát ez egy olyan folyamat, amit meg kell tenni, el kell végezni, és de azért talán megérik, hogy, megértik, hogy nem tudok határidőket mondani most, de nyilván lesz majd egy közlemény az év vége előtt. Ezt céloztuk meg, tehát gyorsan szeretnénk lépni. Szerintem ezt el is tudjuk érni. Tehát megnyugtatnám önöket, hogy a szolgálataim és én is ezt az oszlopot, amelyre építjük majd a fogyasztók felhatalmazását, minél hamarabb szeretnénk létrehozni, megépíteni. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban és az alternatív vitarendezéssel kapcsolatban szeretnénk az online jogorvoslatot megvalósítani, hiszen így is segítenénk a fogyasztókat, hogy sokkal eh, proaktívabbak legyenek a jogorvoslat területén. Mindannyian ismerjük az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos problémákat, és azt hiszem a vita már az egész világon elkezdődött, hogy az elektronikus eh, kereskedelem most szent tehén legyen, amelyhez nem szabad hozzányúlni. Tehát mindenki azt mond, amit akar, tesz, amit akar, anélkül, hogy tartania kellene attól, hogy a felelősséget kell vállalni a cselekvéseiért. Tehát számon kérhető. És tudja mindenki, hogy bármit tehet, mondhat, nem lesz jogorvoslat ellene. Pedig ö, olyan cselekvések is lehetnek, amelyek nagyon is károsak le, lesz, lehetnek a fogyasztók számára. Elnézést kérek, hogy ennyi ideig beszéltem. Aztán a munkatársam mondja, hogy lesz egy tanulmány a kereskedelemmel kapcsolatban, amit szeptemberben fogunk kiadni. Úgy hiszem, egy nagyon gyors kérdéskörnél be tudunk préselni a napi rendünkbe. Köszönjük a nagyon átfogó válaszokat. Schwab úr, Gebhardt asszony és de Campos úr kapnak -e lehetőséget, hogy rövid kérdésekkel éljenek. És aztán zárjuk a ülésünket. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, biztos úr, néha jó, hogyha valaki a második körben kerül sorra. Én kifejezetten ezért a kérdésért maradtam itt ma, és azért szeretném feltenni mindenképpen. Köszönetet mondok a biztos, úrért, biztos úrnak világos kijelentéseiért hogy amikor is ugye mindig megbeszélések keretében ez van az Európai Parlamenttel, itt felmerült, hogy az ADR a B2B relation kapcsán is egy kérdés lesz. Örülök, hogy ezzel kapcsolatban világosan állás foglalt. Nagyon sok kérdés felvetődött 2012-es jogalkotás szempontjából téma lesz számunkra mindez, és örülök, hogy személyes jelentés, jelenlétével is képviseli mindezen kérdéseket itt Brüsszelben, és ez egyszerűen mindenképpen nagyon jó, hogy ön ezt teszi. Az első kérdés a szellemi tulajdon, jog. Az Európai Parlament és a Bizottság is ezzel kapcsolatban fontos stratégiát javasolt, és azt hiszem, hogy a szellemi tulajdon Európa számára az egyik legfontosabb elem összességében a globális gazdasági struktúrákon belül, és éppen ezért azt hiszem, hogy a szellemi tulajdon minden kérdésben, a jogalkotás minden kérdésében megfelelő súlyal kell, hogy szerepeljen. Éppen ezért kérem, hogy például a dohány reklámmal kapcsolatban van önöknél egy tanulmány, és a plan packages-t félre kellene tenni, mert szerintem a szemi tulajdon körébe ez nem tartozik bele. A második kérdés, szeretnék visszatérni az alternatív vitarendezésre. Rapti kolléganő azt mondta, hogy nagyon aggódik, jó magam is, Rapti kolléganő, mégpedig a kollektív redress mindenki hangoztatja, de senki sem foglalkozik azzal, hogy mit is akarnak a fogyasztók. Az ADR-nél kis összegekről van szó, amiket a fogyasztók nagy ráfordítás nélkül vissza tudnának kapni, és a kollektív redress szerintem nem alkalmas erre a fogyasztó nem panaszt akar benyújtani, hanem egy olyan eszközt, ami nem bonyolult, és éppen ezért azt hiszem, Dari biztos úr, hogy az ön tevékenysége és kötelezettsége, hogy ezt képviselni fogja, nagyon kedvező, és szeretném önt bátorítani, hogy Brüsszelben is tegyen többet, mert azt hiszem, hogy itt egységesek lehetünk, a fogyasztókért ott valóban tettünk valamit gyorsan, és a tagállamok is közös álláspontot foglalhatnak el ebben a kérdésben. Folytassa így tovább, és tegyen meg mindent, hogy ez a kérdés minél hamarabb vezerünk. Köszönöm. Géphárt asszonyja szól. Köszönöm. Jó, hogyha egymás után következünk, mert akkor olyan kommentárokat sem kell elmondani, amiket elmondott az előttem szóló. Először én is üdvözölném Önt, biztos úr, és köszönöm, hogy ilyen keményen fellép a fogyasztók érdekei mellett. Azt, azt is egyetértek, hogy közös álláspontot kell létrehoznunk, és egy gyorsan működő, nem bürokratikus modellt állítsunk fel. Ugyanakkor nem vagyok biztos abban, hogy, hogy mindenhol bíróságon kívüli egyességgel megoldást lehet találni, ezért tartom fontosnak a kollektív jogorvoslat rendszerét. Fontos, hogy észszerű rendszerek működjenek Európában. Például Dél-Koreában van ilyen, de például Portugáliában is van, vagy Németországban a, a környezetvédelem tekintetben működnek ilyen rendszerek, miért ne lehetne a fogyasztórendszer esetében is európai szinten bevezetni egy ilyet? Szerintem ezért a kollektív jogrendezés nem egy rossz gondolat. Ám Szinalova asszony helyett tennék fel egy kérdést csak két szavazás miatt át kell, el kell menni egy másik ülésre. Ez a kérdés arról szól, miszerint egy szlovák fogyasztóvédelmi központ felmérése szerint ott általános gyakorlat, hogy az élelmiszerek összetételében a közép kelet-európai piacra szánt élelmiszerek összetétele különbözik a nyugat-európai piacra szánt élelmiszerekétől. Informális információt kaptunk ezekről, mi szerint más termékcsoportokra vonatkozóan is hasonló a helyzet, az a benyomásom, hogy ez helytálló felvetés. Ön ezzel a problémával kapcsolatban hogyan vélekedik? Tudnék, ez hallatlan, elfogadhatatlan, hogy gyengébb minőségű élelmiszereket visznek a kelet-európai államok állampolgárainak piacára, csak azért, mert ott a fogyasztóvédelem nem annyira erőteljes, mint nyugat-európai államokban. a Románia példáját, szerintem nem engedhetjük meg, ez diszkrimináció, hallatlan felháborító gyakorlat ez, nem fogadható el, hogy első és másod rangú állampolgárokat, állampolgárként kezeljük a fogyasztókat Európában. Talán de Campos professzor nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan, biztos úr. Ön felelős, illetve támogatja a kollektív kereseteket. Azt mondta, idézem önt, hogy meg kell emészteni először azokat a reakciókat, amelyeket kaptak a szervezetektől és a magánszemélyektől, és aztán az évig előtt majd megszületik egy közlemény a bizottság részéről. Ez nagyon eltér a bíróságon kívüli ö, vitarendezési állásfoglalástól. Ezt szeretném mondani, hogy Európában ö, úgy gondolja, hogy ö, valamennyi tagállamnak ez a közös álláspontja talán túlságosan ambiciózus. Azt hiszem, hogy a bizottságnak nagyobb kezdeményezésről kell tanul bizonyságot tennie, hiszen van ö, képessége beavatkozásra, tehát többet kell tenniük. Köszönöm. Right, thank you. Rendben. Köszönöm, hogy zártuk a kérdések sorát. Dali úr zárhatja a dolgot válaszaival. Köszönöm, igyekszem rövidre fogni. A szerzői szellemi tulajdonjogok területét érintve ezen a területen a bizottság nagyon keményen fejt ki munkát, bármilyen biztos úr személy szerint. Abban egyetértünk mindannyian, hogy meg kell védjük a feltalálóink, szerzőink, művészeink jogait, hiszen ha nem tennék, ezt nem születnének ilyen munkák a jövőben. Ugyanakkor észszerű rendszereket kell bevezetnünk, melyek végsősorban egyszerűsítik megkönnyítik e, ezen termékek a fogyasztókhoz való eljutatását. Tehát azt kell garantálnunk, hogy megfelelő szabályok jönnek létre és kerülnek betartásra. A parlamentnek volt alkalma, lesz alkalma a közeljövőben ezeket mélyében megtárgyalni. A kollektív jogorvoslattal kapcsolatban teljesen egyetértek Géphát asszonynal, igenis szükség van erre, mert mi is úgy érezzük, hogy fontos hogy a gondolatoknak, az ADR rendszernek valóban legyen ütőképessége. Tehát ne csak a, a jutalom, hanem a büntetés is ott legyen a, a kezünkben az ADR rendszer működtetése során. És a vitarendezés a, a bíróságon kívüli vitarendezésnek is legyen tere, mert a bíróságon való rendezés sokkal hosszasabb, költségesebb folyamat. Mind a kettő fontos, mind a kettő irányában tovább kell lépnünk, de az, arra törekszünk, a lehetőleg gyorsabban eredményeket szállítsunk. A kollektív jogorvoslat napirenden, napirenden van, ö, folyamatban van e rendszer kilakítása. Ami a kelet- és nyugat-európai piacokra vitt termékek közötti különbséget illeti, abszolút egyetértünk, hogy nem lehet másodosztályi állampolgárokként meghatározni európai fogyasztókat. Ám arra kell törekednünk, hogy a minimum standardeket, normákat mindenhol betartsák. A bizottság ennyit tehet, ez a bizottság hatáskörébe eső lehetőség. Tehát a minimum standardek mindenhol való betartása. Mikor Romániában jártam, mondottam, beszéltem a fogyasztóvédelmi szervezetekkel, ott is felhozták ezt a konkrét problémát, ott is a, a, az összetevőkről beszéltek, nem feltétlenül a minőségi szintről beszéltek, amit abszolút ellenzek. Ja, azt mondták, hogy ugyanabban a csomagolásban, ugyanaz a márkanév alatt két különböző termék kerül forgalmazásra Nyugat, illetve Kelet-Európában. Ezzel kapcsolatban csak azt tehetjük, hogy a gyártókkal felveszünk a kapcsolatot, feltárjuk, hogy miről van szó. Ám, mint mondottam, amíg a minimum gyártók betartják, addig más nem igen tehetünk. Ami a bizottság proaktív hozzáállását illeti. Szerintem mi nyomjuk, visszük a, a, a, a ránk bizott témákat, például a, a jogorvoslat kérdését, amelyre ez évben koncentráltunk, és amely révén ez év végére reményeim szerint egy konkrét javaslatot tehetünk az asztalra az ADR tárgyában is, meg a kollektív jogorvoslat tárgyában is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Uh, Biztos úr, szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk nagyon fontos kérdések voltak, hiszen nem csak új kezdeményezéseket mutatott be nekünk, hanem mondta, hogy nagyon sok kezdeményezéssel kapcsolatban dolgoznak a mi szakbizottságunkban is emberek, és önökkel szívesen együttműködnek, mind a kollektív jogorvoslat, az alternatív vitarendszer és a fogyasztói jogi irányelv, más fogyasztói irányelvek, a társas utazásokkal kapcsolatban. Tehát mindezek olyan programok, amelyek nagyon intenzív munkát jelentnének. Szeretném megköszönni önnek és a munkatársainak, Jackie Miner például, aki a fogyasztói kérdésekkel foglalkozik, és aztán vannak mások is ismerősök, akik eljöttek ma délelőtt, akikkel örülmel dolgozunk együtt. Tehát köszönjük szemben, szépen, azért is azt hiszem megtapsolhatjuk őt. Uh, so, ladies and gentlemen. Tehát, hölgyeim és uraim, most egy másik fontos terület következik, amelyek a fogyasztók és az információs társadalom és az információs technológia kérdésével foglalkozik. És elnézést kérek, hogy a Eh, biztossal való beszélgetésünk egy kicsit elhúzódott, de eh, biztos úrat érdekli a eh, Krösz biztos asszony 11.30-kor érkezik, talán őt is érdekli majd az a jelentés, és akkor meghallgathatja. De minden esetre remélem emlékeznek rá, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a szakbizottság bizottsági munkájával kapcsolatban hasznos lenne, hogyha a hálózat semlegesség kérdésével foglalkoztunk. És mint jelentéstevők az utolsó parlamenti időszak alatt foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés volt. De azt néha az a benyomásom, hogyha az ember a távkozlési kérdésekkel foglalkozik, akkor vannak olyan kifejezések, amelyek sok bizonyos szempontból, hogy a kérdéseket azért ne, világos, ne teljesen világosítsuk meg. Nos, van egy jelentés, amely az Egyesült Államokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, és jelenleg e, emlékszem, hogy valakivel együtt mögködtem, eh, aki azt kérdezte tőlem, hogy hol van a szójegyzéke, tehát hogy a bizonyos kifejezések hol vannak. Tehát a javaslatnak az elején van egy ilyen vannak kifejezések, és hogyha ilyen rövidítéseket használ majd az előadó, akkor itt lehet ezeknek utána nézni. És hogyha valaki nem foglalkozik annyira ezzel a kérdéssel, mint én, akkor ezt hasznosnak fogja találni. Nos, egy tapasztalt szakértői csoporttól rendeltük meg ezt a tanulmányt, akik a távközléssel, stb. foglalkoznak, és Kat Márkusz az igazgatója, és eljött, hogy beszámoljon nekünk erről, tehát örömmel adom neki meg a szót. Thank you very much, Mr. Harbour. Köszönöm, Harbour úr, hogy mondjam el, hogy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök között, és parlament széksoraiban önökhöz szólhatok. Arról fogok ma beszélni, hölgyeim és uraim, rövid bevezetőt követően, hogy milyen technológiai háttere van, és milyen gazdasági háttere a network, a hálózat semlegességnek. A minőségi differenciálásról beszélek, illetve a jövőbeli üzleti modellekre való hatásáról mindennek, amely az önök szakbizottságának érdekes lehet. Koncentrálok majd arra is, mi a különbség az EU és az USA között. Nem csak a piaci struktúrát illetően, hanem a szabályozási háttereket illetően, szándékot illetően. És aztán rövid ajánlásokat is megfogalmazok. Talán bevezetés gyanánt elmondanám, hogy kiváló csapattal dolgozhattam, Norton és Kane professzorokkal, és én, meg én is több szempontból vizsgáltam ezt a problémát. Én korábban vezető, technológiai vezető voltam a GTI internet, a legnagyobb internet cégnél, aztán az FCC szakértője voltam az internet technológia és szakpolitika területén, ott találkoztam először Harbour úrral, most meg a Szabályozási Gazdaságtani Intézet igazgatója vagyok. Tehát a kérdések egy, egy bonyolult konstellációját vizsgáljuk, aminek többféle betülete van, többféle nézőpontból vizsgálható kérdéskör ez. Bevezetés gyanánt azt kéne gondolnunk, hogy hogyan határozzuk meg a semlegességet, milyen agályokat vetesz fel, és milyen káros hatások érvényesülnek a hálózat semlegességgel szemben. Nagyon sok definíciót alkalmaznak a hálózat semlegességre. Az egyik, hogy hogyan jut hozzá az internet felhasználó a tartalmakhoz, és hogyan választhatja meg szabadon eszközeit és alkalmazásait Másodszorban minden ö, internet ö, tranzakciót függetlenül kell vizsgálni, függetlenül forrásától és céljától. A harmadik meghatározás pedig az észszerűtlen diszkrimináció ö, tiltása. A minőségi differenciálás, amely a mai meghatározás lényege, ebben a differenciálásnak vannak negatív meg pozitív aspektusai is mert hogy a differenciálás segítheti a felhasználót, és az internetben használják is erre régóta. Azonban a, az aggály, amelyeket különféle félelmeket és aggályok kapcsolhatók a semlegességhez. Az egyik a, a versenyre való hatása mindennek, a másik aggály, hogy esetleg megköti az innovációt, vagy a, a szólásszabadságot. A fogyasztók tudatossága is egy ilyen aggály lehet. Mások pedig a fogyasztók személyes szférájának, magánszférájának védelmét vetik fel a hálózat semlegesség kapcsán, mint aggályt azok az aggályok, amelyeket ugye mind a két fél sokszor fekete-fehéren látja a e kérdéseket, Ám ezek rettenetesen finom és összetett kérdéskörek. Ezért oly fontos az, hogy körültekintőek legyünk, bármi intézkedést hozunk, mely hatása van erre az ágazatra. Hiszen a rossz, nem jó működő, akár jó szándékű intézkedések is több kárt okoznak, mint hasznot hoznak. Ezek fényében véke gondoljuk, hogy milyen káros hatásokat tudunk Európában. Az Európai Bizottság egy közvitát, konzultációt szervezett a kérdésben, a hálózat semlegeség témájában 2010-ben hatalmas mennyiségű választ érkezett. Berek, tehát az, az internet felhasználók, infrastruktúragyártók, internet működtető cégek nem láttak semmi problémát a, a hálózat nyíltságával és semlegességgel kapcsolatban. Úgy tűnt nincs bizonyíték arra, hogy az internet működtetők méltánytalan, diszkriminatív módon működtetnék bárhol is a hálózatokat, amely sértené a versenyt vagy a fogyasztók érdekeit. Ez több tagállamban ez a nézet fogalmazódott meg. A válaszok következőképpen alakultak, összefoglalva a válaszokat. A hálózat működtetők részéről felvenültek olyan panaszok, és némelyik észszerűnek tűnt, hogy a mobil foly, foly, hálózatműködtetők a, a VoIP hozzáférést csökkentették, illetve blokkoltak a, a, a fájl megosztásra vonatkozó felhasználókat. A BEREK, amely a Nemzeti Szabályozó Hatóság, ezeket a panaszokat ugyan relevánsnak vélte, ám nem vélte úgy, hogy ezek hatással vonnának a hálózat semlegességre, és úgy érzékelte a hatóság, hogy nem képviseltek túlnyomó súlyt, úgyhogy egészében ebből az vonható le tanulságként, az a benyomásunk legalábbis, hogy nagyon kevés dokumentált és világosan megragadható problém, probléma, vagy problémás eset adódik Európában ma, mi több a szisztematikus és visszaélést jelentő diszkrimináció nem ragadható meg, mint tömeges jelenség. Ennek ellenére azért vannak még nyílt kérdések a jövőre vonatkozóan, tehát nem lehet szőnyeg alá söpörni ezt a kérdéskört, foglalkozni kell vele. Ezen a ponton kell, hogy beszéljek a technológiai háttérről. Az internet protokoll kérdéskörét, illetve a szolgáltatás minőségét. Ezek kulcsfontosságú kérdések az internet hálózat vizsgálatakor, illetve a hálózat semlegesség vizsgálatakor, hiszen a definíciók jó része arról szól, hogy esetleg egyes tranzakciókat előnyben részesít a hálózat működtője másokkal szemben. Ez itt az alapkérdés. Az internet, mint látják a, a diagramon, egy rétegzett eh, hálózati struktúra, több rétegből áll össze, a legalacsonyabb rétektől a legmagasabbig, amelyek a fizikai transmisszióhoz legközelebb álló tényleges. Ezek az alsó ö, szintek, még a legmagasabbak a, szám, a személyi számítógép és a ö, browser rendszer által választott szintek. Ezek úgymond tiszta rétegek, A böngésző rendszerek a legmagasabb szintek, ezekkel használjuk az internetet. A két végpont között működő, a két végpont applikáció mögött működő kommunikációról van szó. Ezek a szintek az alacsonyabb szintekre támaszkodva működnek, tehát a fizikai transmisszió a legalapvetőbb alap, ami ugye a voltak éppeni kábelen történik, tehát jobb oldalt ott van a számítógép, arra a, a webszerver, közöttük több tucat rendszer működhet, router rendszer, amelyek irányítják, amelyek lebonyolítják az közlekedést, amire révén az adat eljut az interneten keresztül a célfelhasználóhoz. Az alapkérdés a semlegesség szempontjából az, hogy ezek, ahogy ezek a routerek lebonyolítják a, a, az adatforgalmat, hogyan prioritizálják, milyen rangsorba állítják az egyes csomagokat, és, és a túl sok adat áll sorban, akkor melyek, mely csomagokat törlik vagy dobják ki. Amely egyébként, egyébként megteheti a hálózat, ez nem egy jogtalan ö, rangsorolás. Így működik mindez. Az internet hálózatban a teljesít teljesítmény több hozzátevőtől függ. Az egyik a az azaz, hogy milyen nagy csatornán mozognak az adatok, hány másodperces bites sebességgel adatmennyiséget tud forgalmazni. A másik dolog, amelyről, amelyet nem, nem sok befolyásunk van, a propagációs késedelem. Ugye a fénysebességgel mehet leggyorsabban az adat, ennél gyorsabban nem. Aztán a harmadik tényező a sorbaállási késedelem, azaz a várakozási idő, amelyet az adat, adatnak sorba kell állnia a router eh, hálózatban, és itt a rangsorolt adatkezelésben nagyon nagy, eh, nagyon nagy hatásai lehetnek. Az átlag késedelem is nagyon fontos, ugyanakkor a késedelem eh, változója, a kettő egymással összefügg. Ahhoz, hogy egy szóbeli párbeszéd lefolyjon, ehhez bizonyos időn belül kell, hogy eljussanak az adatsorok egymáshoz, oda-vissza. Tehát itt az átlagsebesség is fontos, meg a variabilis késedelem is. És aztán a csomagveszteség, és egy fontos tényező, amikor is egyes csomagokat kidob a rendszer, mert a hálózatnak lehetőség kell legyen, ez a hálózat normális viselkedése, ha túlterhelik, akkor egyes csomagokat egyszerűen kidob a rendszerből. Tehát ezek azok a tényezők, amelyek meghatározzák a teljesítményt egy internetes hálózatban. Én, mint hálózattervező, ezt, ezzel ugye szembesültem ma, viszont felhasználóként nem is látom ezeket. Hiszen a felhasználót nem a technikai karakterisztika érdekli, hanem az alkalmazási teljesítmény, amelyet az, amelyre az ember éppen szembesül, mint felhasználó. Számunkra ez az érdekes. A minőségi a szolgáltatási minőségi paraméterek kritikus fontosságuk, ám a tevékenységtől függ, hogy hogyan érzékeljük ezeket. Egyes applikációk nagyon érzékenyek az adatveszteség adatkésedelemre, más applikációk kevésbé. Az internetben például néhány másodperces, akár néhány perces időveszteség nem igen számít. Ha viszont VoIP telefonbeszélgetés folytatok, akkor igenis számít a késedelem hogyha 150 millisekundumnál magasabb, több a késedelem, akkor nem igen lehet szóban beszélgetni. A Atlanti óceán fölötti műholdas beszélgetésnél 270 milliszek a legnagyobb késedelem. Ha ennél nagyobb, akkor egyszerre beszélnek a, a felek, nem igen lehet fenntartani a párbeszédet a volypon. Úgyhogy itt már számít a késedelem. A videó esetén vagy számít, vagy nem. A videó nézés egyik lehetősége, hogyha a fogyasztó néhány másodperces, a kezdeten beálló, kezdetkor beálló másodperces késedelmet elfogad, akkor utána lehet, hogy már nem is látja a, a késedelmet, mert a buffering rendszer képes kezelni ezt. A magas felbontású televíziózósnál, hogyha az ember csatornát vált, ott lehet érzékelni a késedelmet, aztán később nem. Ezek az internet teljesítmény karakterisztikák ezek fontossága nagyban függ attól, hogy mit, mivel mire használja az internetet a felhasználó. Ennyit a, a műszaki háttérről. Most beszéljünk a, a kereskedelmi gazdasági háttérről. A hálózat semlegesség gazdasági háttere három fő összetevőre bontható. Először is a minőségi differenciálás, a második a kényszeradás gazdaságossága, a másik pedig a, a, a több, pia, több oldalú piac. Az első elem, a minőségi differenciálás, ezt ugye jól ismerjük mindannyian, nem szokatlan jelenség az, hogyha az ember a reptére megy, vagy a, a, a vasúti jegyet vesz, akkor első vagy másodosztályú jegyet vesz magának. Ennek más és más az ára, ugye ez természetes dolog a piacon, ez szerint váltunk itt is. fajta minőségi különbségtétel, ez nem csak az, a gyártó, hanem a fogyasztó helyzetén is javít. De ez különösen akkor használható, amikor piaci erők vannak jelen, és egy másik gazdasági jelenség a gazdasági kényszereladás. Ez az egyik legfontosabb szempont a hálózati semlegesség szempontjából. Ez egy olyan kifejezés, amikor egy gazdasági egységnek van piaci ereje egy piac szegmensben, és ezt megpróbálja egy másik szegmensre átvinni azért, hogy versenyképes legyen példaként van például az ember ott ül a személyi gépe előtt, és egy keresőt használ Google-t, vagy akármit, a Yahoo-t, vagy a Binget. Nos, ez eljut a széles sávú szolgáltatóhoz és a legjobb keresőkhöz. Persze ez lehet, hogy nem ugyanaz, mint az öné. Hogyha a széles sávú szolgáltató az egyetlen, amit használhat a fogyasztó, és hogyha az egyik szolgáltatóval üzletet kötött, akkor talán hasznos, hogyha lehetetlen, vagy pedig nehéz elérni a többit. Tegyük föl, hogy az egyik megvészi a másikat, például a Yahoo, a helyi szolgáltatót, és egységet, egyességet kötnek, hogy a Google-t egy elérhessék. Nem nagyon valószínű, de mindenesetre az ilyenfajta forgatókönyv gondot okoz. Hogyha a szolgáltatás és a hálózat között van valami kapcsolat, mindegy, hogy most tulajdoni vagy más, akkor lehet, hogy e, az egyik szolgáltatát a másikat szemben előnyben részesítik, és ez a fogyasztónak nem hasznos. Nos, a gazdasági piaci hatalom az ebben az elemzésben egy nagyon fontos szempont hogyha valaki megpróbálja az én Google-hoz való hozzáférésemet blokkolni, és nekem van más lehetőségem és alacsony költségeim, hogyha változtatok, akkor a szolgáltató számára talán előnyös, hogyha az én hozzáférésemet blokkolja. Hiszen az a kockázat, hogy ő veszít részvényeket, az egy elegendő ok arra, hogy ezt megtegye. Beszéljünk egy harmadik gazdasági szempontból, ez a kétoldali piac, ez pedig egy új terület a közgazdasági szempontból, és egy ilyen kétoldalú piacban van egy olyan platform, amely a piacnak a két oldalát összeköti. Az egyik példa erre például a, olyan televízió, amely közvetít, tehát össze köti a fogyasztót a programokkal és reklámozókkal. Ilyen helyzetben a, a reklámozó fizet a szolgáltatásért, és nem a fogyasztó, tehát ezt ingyen kapja. A hagyományos piacokon ahhoz, hogy ingyen kapjon az ember egy szolgáltatást, tehát a költségek alatt, az eh, nem lenne észszerű. De a kétoldalú piacban a platform, a platform azt teheti, amit szükséges ahhoz, hogy a piacnak a két oldala összejöjjön, és lehet, hogy a költségeinek a legnagyobb részét vagy az egészét a piac egyik részéről vagy a másiktól kapja meg. De, mint mondtam, ez e, a van egy újfajta érvelés, de hát azért ezt a problémát így is meg lehet közelíteni. Tehát a e, a hálózat e, semlegesség szempontjából talán nem annyira fontos, hogy ki is fizeti ezt a most a, a tartalom szolgáltató vagy a fogyasztó, és hogy a, a profitot az hogyan fogják majd elosztani. Kérem a következő diát. Nos, ez volt a háttere mindennek. A következő kérdés az, hogy ez hogyan kapcsolódik az üzleti modellekhez. Én említ, majd említem a két vonalú modellnek a kialakulását, és hogy hogyan alakul majd az iparág ebből a szempontból. Ebben a két vonalú modellben tulajdonképpen mindegyik szolgáltató, szélesávú internet szolgáltató egyik vonala a nyilvános internettel kapcsoló, internethez kapcsolódik, eddig ezt láttuk. Egyetlen kivétel van, olyan olyan szolgáltatásokat illetően, mint például a televízió az interneten keresztül, vagy hangszolgáltatás az interneten keresztül, ugyanis ezeknek különleges szükségleteik vannak. Tehát elképzelhetünk egy olyan világot, amelyben van nyilvános internet, amely együtt létezik, ugyanazon a széles sávon, egy ezzel a televíziós és hangszolgáltatással. Lehet, hogy önök azt mondják, hogy ez túl messzire megy ez a forgatókönyv, de azért nem annyira túl messzire megy, mert már nagyon sokan működnek ilyen módon ide ja, jelenleg is. Tehát ma, ma is megtörténik ez már. De ez egyetlen szolgáltatónak a hálózatán belül jelent prioritásokat Nos, megvizsgáltuk, hogy milyen négy fajta lehetőség van a jövő szempontjából, tehát hogy hogyan alakulhat a hálózat. Az egyik az, hogy nem sok változik meg a mai helyzethez képest. Másik lehetőség, hogy a két vonalas modell fog kialakulni, de ugyanolyan üzleti modellekkel, mint amit ma látunk. A harmadik az, hogy kezelt szolgáltatási vonalak lesznek, amelyeket megnyittanak más szolgáltatóknak is. A negyedik pedig az, hogy az end-to-end -end szolgáltatási garanciák lehetővé válnak a nyilvános internet szolgáltatásnál. De hogy ez megtörténjen, a kulcs szolgáltatóknak ismerniük kell a minőségi szolgáltatásokat, és ezeket meg kell őrizniük. Ez már technikai műszaki szempontból lehetséges volt régóta, de több gazdasági és kereskedelmi okok miatt nem vezették még be a jelentésben foglalkozom ezzel, és hogyha valakinek van kérdése, azokat megváltozom. Ez megtörténhet, de még egyelőre nem történt meg. Nos, milyen valószínű, hogy ezek a különböző forgatókönyvek megtörténnek. Itt ebben a grafikonban azt mutatom, hogy a Cisco rendszerek, eh, amelyek a routereket is eh, gyártják, eh, előrevetítettek. És láthatjuk, hogy ez egy üzlet által kezelt és fogyasztó által kezelt IP-t mutatnak. Ezek azért eléggé valósághűek, és azt mutatják, hogy lesz növekedés, de nem olyan növekedés, amely azt jelenti, hogy a nyilvános internetszolgáltatás eltűnik. Ezekben a forgatókönyvekben különböző kérdések merülnek fel. Az egyik az, hogy mennyire valószínű ez a forgatószög, a forgatókönyv. És hogyha megnézzük a következő diát, akkor azt látjuk, hogy a különböző forgatókönyveknek a relatív előnyei különbözőek. Tehát ezek azok a kérdések, amelyekről amik még aggódtak az emberek. Nos, a versenyt illetően a második forgatókönyv az, ahol a kezelt szolgáltató pálya az növekszik. De ez problémát jelent a verseny szempontjából, mert ezt a pályát ugyan nem, ez nem nyitott, de ugyanakkor domináns lesz. Ez a grafikon, amit korábban mutattam, az, az nem azt mutatja, hogy ez egy közeli fenyegetettséget jelent. A többi, tehát eh, az, hogy megnyitják a, a kezelt irányított szolgáltatási pályát, az ígéretesebb. Hogyha ezt megnyitják, akkor eh, lehet, hogy úgy gondolják, hogy már ez később fog megtörténni, de már is vannak olyanok, eh, amelyek különböző szinteken biztosítják a szabályozott hozzáférést. Ez lehetővé teszi mind a televíziós, mind a hangszolgáltatásokat. Az a forgatókönyv, amely a fogyasztó számára talán elérhető lesz, ahol minden hálózatot megnyitnak. Ez már 12 év óta műszaki szempontból megvalósítható, de még egyelőre nem történik meg. Nézzük akkor most, hogy milyen különbségek vannak az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Először is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vannak különbségek a piaci struktúrában, aztán a szabályozási keretben, és harmadik szempont az, hogy a versenytörvényeket, versenyjogot különböző módon alkalmazzák. Hogyha nézzük most a piaci szerkezetet, az legtöbb Egyesült Államok beli család az széles sávú szolgáltatás kap, vagy kábeltelevízión keresztül, vagy pedig egy távközlési szolgáltatótól. Ez Európában nem így van. A kábel széles körű szolgáltatás az 38%-át éri el az Egyesült Állambergi háztartásoknak, az ADSL és az FTTH 30%-át. Tehát akkor a kábel a legnagyobb számú szolgáltató az Egyesült Államokban, de ez az Európai Unióban sehol sincs így. Ugyanakkor a versenyképes szolgáltatók azok, akik LLU-t használnak, vagy pedig megosztott hozzáférést, vagy a bitstreamet, azok általában lehetővé teszi, hogy egy bizonyos hálózaton versenyképességet hozzanak létre. Az US-ben már ez tíz év óta létezik, az utóbbi években nem annyira, és ma már nem annyira használják, ez csak két százaléka a piaci részesedéseknek. Ez azt jelenti, hogy az amerikaiak választhatnak egy kábeles és egy távközlési szolgáltató között, de ez igazából az egyetlen választásuk, amely van. E, használnak széles sávút szolgáltatást, de az amerikaiak, de ez tulajdonképpen inkább gazdasági kiegészítő, mint helyettesítő szerepet játszik. Ez azt jelenti, hogy van mobil, széles sávú, a fix szélesávú szolgáltatás mellett szükségünk van még most is a fix, tehát a vonalas szélesávú szolgáltatásra. Na most nézzük az Európai Uniós piaci struktúrát. Itt sokkal dúsabb, gazdagabb a versenyképes környezet mellett. A kábeles lefedettség az változó a tagállamok között például Hollandiában, Flandriában és a Magyarországon, Románia, Bulgária, tehát az új tagállamokban is széles kábel lefedettség van, de például más országokban, mint Olaszország nincsen. A másik nagy különbség pedig az, hogy a versenyképes orvoslatok, mint a loop unbundling és a shared access, tehát a megosztott hozzáférés, az a DSL vonalottól függ, ugyanis ez a legszélesebb körű körben felhasznált. Európában, és itt láthatjuk ezt a grafikot, a bizottság a 15. végrehajtási jelentésében az, hogy sok országban a vonatnak a nagy részét a versenytársak, nem pedig az uralkodó szolgáltató nyújtja nyújtja. Vannak olyan tagállamok, ahol nagy részben, vagy pedig, tehát a DSL-t a versenytársak szolgáltatják, máshol pedig nem, vagy csak kevesen. Tehát ezek azt mutatja, hogy ezek a piacok nagyon különbözőek. Hogyha megnézzük a szabályzatot, szabályokat, akkor ezeket a piaci különbségeket részben megoldják, részben nem. Az Egyesült Államokban nem létezik az a fogalom, mint itt, tehát a piaci erő amely a szabályozásnak a legfőbb mozgató erője. Ez az Egyesült Államokban nem létezik. Az Egyesült Államokban különbséget tesznek a távközlési szolgálatok és az információs szolgáltatás között. A távközlési szolgáltatás az egy jogi kifejezés, ez pedig azt jelenti, hogy egy hálózaton keresztül szolgáltatnak. Az információs szolgáltatás, szolgálatok az ezt a szolgáltatot egészítik ki, adnak értéket. Tehát például az átalakítást tart, tarik, tárolják, és a többi a kommunikáció a széles szávú szolgáltatásban az USA-ban uralkodott. Ez azt jelenti, hogy ez nem volt szabályozott. Ez pedig megbénította azt, hogy a versenyképes jogorvoslatokat használjak. És ez hatással volt arra is, hogy kötelezettség volt arra, hogy ne legyen hátrányos megkülönböztetés Ennek eredményeként amikor a e, hálózati semlegesség fontos kérdésé vált, az amerikai e, fogyasztókat kevésbé védelmezték, mint az európaiakat a versennyel szemben. Ugyanakkor kevésbé védte őket, védték őket a jogszabályok e, is. Ugyanis ezek a döntések befolyásoltak ezt a, ezt a hatást. Tehát ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok FCC-je bevezetett egy úgynevezett nyitott internet szabályozatokat, és ebben először is átláthatósági kötelezettségeket fogalmaztak meg. Ezek nem nagyon mások, mint, vagy legalábbis úgy tűnnek, hogy nem mások, mint amiket itt Európában hajtottak végre. Ez pedig a 2009-es felülvizsgálat eredményeként jöttek létre. A másik szabály az, hogy a, a, hogy ne, az a szabály, hogy nem lehet blokkolni. Tehát a hozzáférést a szélesávú szolgáltatók nem e, blokkolhatják. Ez elsősorban a fix vonalas e, szolgáltatók számára volt de ennek egy lágyabb változatát a mobil szolgáltatók e, számára is előírták tehát hogy nem blokkolhatják a web internetes oldalakhoz, vagy pedig a hang, vagy pedig az, a tévészolgáltatások esetében. És pedig akkor, hogyha ezek versenyben vannak a mobil szolgáltatóval. És itt merül fel ugye ez a gazdasági kizárás. Nos, aztán a harmadik pedig, hogy ne legyen észszerűtlen hátrányos megkülönböztetés. És azt hiszem, hogy nehéz lesz majd meghatározni, hogy mi is ez az észszerűtlen diszkrimináció. Eh, ahogy itt eh, iránymutatást fogalmazzanak meg, az nem egy könnyű feladat. Nos, Európában most mik is vannak rendelkezések a versenyképes hozzáféréshez, de azért más a, szabályozási környezet. Ezt már felülvizsgálták 2009-ben, és most történik tegnap óta ennek az átültetése. A, ennek 8-as cikke eh, alapján az európai szakpolitának kizárólagos politikája az, hogy hozzáférhessenek a végfelhasználók a tartalomhoz, az alkalmazásokhoz vagy szolgáltatások. A másik pedig, hogy az elektronikus kommunikációs szolgáltatósoknak, a szolgáltatóinak tájékoztatni kell a végfelhasználókat, hogy hogyan kezelik a forgalmat. És végül pedig, hogy a, ne, a nemzeti eh, szolgáltatóknak, eh, ha szükséges, akkor minimális minőségi eh, kötelezettségeket kell ráerőszakolni a szolgáltatókra. Nos, akkor nézzük, eh, az, e, hogy mi történik az eh, versenytörvényekkel az Egyesült, az Egyesült Államokban. A, itt a versenyszabályok eh, akat nem lehet felhasználni a bíróságokban, hogyha releváns a verseny, a kommunikációs szabály tehát exkluzív szerepet játszik a versenyszabályok. Nos, ezek után nézzük, hogy milyen javaslataink vannak. Ezek nem igazán radikálisak, és nem igazán mások, mint amit a bizottság javasolt. Először is szerintünk nem kellene további eh, hálózat semlegesi, kötelezettségeket eh, róni másokra. 2009-ben eh, megváltoztatott szabályozó keret ez működik, de hát azért még túl korai következtetéseket levonni. Ezen kívül mind a szakpolitikai, mind a technikai kutatásra szükség lenne, ugyanis a műszaki kutatás az számszerűsíthetni tudna a hálózati következ, követelményeket, és úgy látjuk, hogy a tagállamok még nem tudják, hogy hogyan fogják végrehajtani e, ezeket a szabályokat, tehát valószínűleg még itt kutatást kell végezni. Ezen kívül ezek a területek ahol vannak problémák a konzultációs folyamatot illetően, e, elsősorban a hang e, e, szolgáltatásoknak, a különböző díjainak megalapításának talán hasznos, legyen, hasznos lenne. A további répéseket illetően figyelembe kell venni, hogyha amit 2009-ben döntöttek, akkor nem működik, akkor tenni kell valamit, de még túl korai, hogy döntsünk ezekről, meg kell vizsgálni, hogy mi, milyen jellegű is a probléma. Nos, köszönöm szépen. Köszönöm, Scott Marcus. Nagyon átfogó, mélyreható prezentációját. A szakbizottságunk, ahogy ön is rámutatott, volt a, a felelős a felhasználó jogokról szóló irányelv tekintetében a szolgáltatási minőségeket illetően is. És új intézkedéseket is beterjesztettünk, hogy a gyorsabban lehessen reagálni a, a fogyasztók igényeire a ö, szolgáltatóknak, például a szerződések időtartamát illetően. Tehát, hogy a gyorsan fejlődő technológia ö, előnyeit ki tudják használni a fogyasztók, ezért fontos ez most az irányelv végrehajtását illetően is figyelemmel kell lennünk ezekre a kérdésekre. Most pedig megnyitom a kérdések előtt. A teret 10 percünk van körülbelül mindenre, mielőtt azonban ezt tenném, üdvözlöm a két látogatói csoportot, La Krips asszony látogatóit, meg a 20, lá 20 látogatót, aki Görenc úr választók közöttéből érkeztek. Ha az internetet használják, és biztosan sokan teszik, mindenfélére, Facebookon is, meg másra is, ám megtalálják ezeket a prezentációkat is. És a biztos asszony, aki szintén felelős ezért a területért, beszámol majd a jövőbeli terveikről nem sokára. Van-e kérdésük Scott Marcus úrhoz az általa a kapcsolatban? Angstrom asszony is itt van, aki régóta kampányol e területen, úgyhogy bizonyja lesz neki is kérdése. Nem tudom, másnak is van-e. Axon képviselője az első szó akkor. Köszönöm. Nem sok kérdésem van voltak épp, nem világos jelentés volt ez, beszámoló volt ez, és mm, egyetértek különösen, az egésszel is, de különösen azokkal a pontokkal, amelyet az innováció fontosságát hangsúlyozta a semlegesség szempontjából. Számomra talán a legfontosabb, legközpontibb elem. A fogyasztói végét vizsgálva a dolognak, az információ követelményeket, minimum standardeket illetően, lehet, hogy a, a probléma megoldása messze van még, ám e- én az utolsó, akkor a következő technológiai ugrásra, a következő európai Skype bevezetésre gondolok. Lehet, hogy egy kis vállalat Európában már dolgozik, ezen nem tudjuk még, hogy ki lesz a nagy ugrás végrehajtója, ami azonban nagyon izgat, hogyha egy olyan ö, helyzet áll elő, hogy egy kis startup vállalat, amikor kell sikeressé válni, akkor azonnal elkezd kopogni az ajtaján a, a Telekom, nagy, Telekom nagyvállalat képviselője, és azt mondja, nagyon örülünk a fejlesztésének, de lehet, hogy az internet kapcs felhasználása nem lesz olyan egyszerű. Magyarán lefolytják az innovációt sok esetben, a vállalkozói innovációt, ez a legfőbb aggályom. A Skype ugye svéd európai indító vállalkozás volt, és szembe is kellett nézni ezekkel a kezdeti problémákkal. És egyre inkább ez nem kivétel, hanem a, a, a szabályá válik. Ezen akadályok felállítása az innovációs új vállalatok előtt az internetpiacon. Erre kell nagy figyelemmel legyünk. Igen, ez nagyon érvényes, nagyon releváns megjegyzés volt, hiszen az egyik legfontosabb kérdés jelen pillanatban amely nálunk is jelentkezik a szakbizottság körében, és amely kapcsolódik a témához, a gazdasági modellhez köthető vetülete mindennek. Hiszen a jövőbeli üzleti modellek evolúcióját illetően, ahogy láttuk az ábrán, az olyan vállalatok, mint a Google, de különösen a Yahoo és mások is, mert nagyon nagy profittal működnek a reklámozás révén, ám e alapvetően az egyes szinteken működő internet működtetőkre támaszkodnak, hogy eljutassák üzeneteiket a fogyasztókhoz. No, azok, akik beruháznak ezekbe a nagyon nagy magas minőségű hálózatokba, megkérdik, hogy nekünk ebben meg mi a jó, mi a haszon. Az ilyen minőségű hálózatok fenntartásának megtérülése hogyan javul? A Skype is végül is egy kereskedelmi szolgáltató, és a hang átadás nagyon magas szintű technológiát és adatforgalmat kíván meg, és itt egy versenymodell alakul ki maguk a hálózat működtetők körében is. A kérdés, kérdés hogy vajon a hálózat működtetők beszedhetnek-e díjat például a Skype működéséért, működtetéséért. Ezen, ez pedig lehet, hogy diszkriminatív lenne, hogyha egy ilyen díjat bevezetnének csak a hangátvitelre. Úgyhogy érdekes kérdések ezek, és lehet, hogy közbe kell lépjünk az aktívabb módon a piac érdekében, mert egyre fokozódó feszültség érzékelhető ezen eh, hálózati szintek működtetői között. Hiszen egy ideális versenypiacon mindenkinek meg kell legyen a, a befektetése utáni megtérülése, és eh, meg és szabadon belép, be kell, hogy tudjanak lépni a piacra új vállalatok, új gondolatokkal. A diszkrimináció ellen egyrészt úgy tudunk fellépni, hogy élünk a, a jogköreinkkel, másrészt erősítjük a versenyt. Tehát, hogyha az innovatív feltaláló egyik, egyik vállalat elutasítja, mehessen a másikhoz, ám az a szélesebb kérdés, hogy, kon, hogy a telekom nagyvállalatok visszajönnek a hatalmukkal. Az bizony egy verseny képességi kihívás lehet, és mindenképpen foglalkozni fogunk ezzel a szakbizottságunkban. Miért visszaadnám a szót előadónak, hogy válaszoljon a kérdésekre, még a kérdések sorát nyitnám meg, de ha nincs több kérdés, akkor a mi kettőnk felvetésére reflektálhat az előadó. Nagyon jó kérdések ezek. Azt hiszem, hogy legitim, amit felhozott aggályként, hiszen hogyha a hálózat lehet ilyen kapuőr, akkor az innovációt akadályozza. De ugyanakkor nem lehet tudni, hogy milyen olyan szolgáltatások vannak a piacon, hiszen lehet, hogy vannak olyan cégek, amelyek egyáltalán nem tudtak idáig eljutni. Aztán a díjakat illetően, a szolgáltatási díjakat illetően nagyon bonyolult az érvelés. Ugyanis egyrészt a szolgáltatók hát nem igazán jogos, hogyha azt mondjuk, hogy a szolgálat, vagy pedig a fogyasztó nem fizetne a szolgáltatóknak, tehát ma ez a jellegzetes modell. Ugyanakkor a szolgáltatók számára az a kérdés, hogy a piac másik oldaláról is lehetnek-e bevételeik. Hogyha emlékeznek a diáimra, ott láthattuk, hogy van két szolgáltató, például a fogyasztónak, vagy pedig a web, az internetes oldalnak, vagy a, de lehet, hogy ezek nem ugyanazok a szolgáltatók. Tehát az a szolgáltató, aki nekem szolgáltat széles sávon, annak nem biztos, hogy van szerződéses viszonya a jehuval. Lehet, hogy van, de máskor nem. Tehát lehet, hogy egyáltalán nincsen szerződéses viszony. A díjakat, tehát a minőség és a Skype kérdése. Azt hiszem, hogy a, a berek és a fogyasztói szervezet és a Skype, stb., akik felvetették ezt a kérdést, azt mutatják, hogy ezek a legaggályosabb kérdések, úgy látom, hogyha arról beszélünk, hogy a szélessávi szolgáltató díjat számol fel azért, hogy jobb szolgáltatást nyújt, azt szerintem nem vet fel versenykérdéseket. Hiszen ez egy normális árazási politika, tehát hogy nagyobb diakat számolnak fel gyorsabb szolgáltatásokért, ez normális. Ugyanakkor akkor válik bonyolultábbá, amikor a piac másik oldalának is fel akarnak számolni valamit. The, the other thing, uh, perhaps... egy, még egy dolog, amit több kolléga is, több, amely több kollégát is érintene, és részben utalt rá, ez pedig a, a blokkolás, és mi ezzel kapcsolatban már élénk vitát folytattunk, amikor a távközlési csomagnak a kérdéseiről beszéltük, és például a szerzői jogok megsértése, és ez a peer-to-peer -peer forgalom és ennek a blokkolása szintén felmereltek és az első ilyen eset az Egyesült Államokban azért történt, mert az egyik szolgáltató azt mondta, hogy az egyelőek közötti forgalom, tehát a peer-to-peer traffic, amely az számunkra nem annyira fontos, mert elviszi a, széles, a sávszélességet. Épp ezért ezeket eh, lelassítjuk, tehát alacsonyabb minőségi szintre. És és ezért volt ez, merült fel ez az egész kérdés. Ezzel nem foglalkozott részletesebben, de szeretném tudni, hogy hogyan értékeli, hogyan látja ezt, hogy ez mit jelent a jövő szempontjából. És ez felvet olyan kérdéseket is, hogy hogy lehet ebből kitörni, és azt hiszem, hogy azok, akik az interneten keresztül hallgatnak bennünket, azok úgy gondolták, hogy az internet szolgáltatóknak nagyobb feladatkört adnának, hogy a hálózatot jobban fel lehessen használni a legális forgalomra. És ez felveti az internet szemlegességnek a kérdését megint. És ön hogy látja, hogy ezt a kérdést meg lehet-e oldani, vagy pedig ez mindig is jelen lesz az jelenlegi internetben? Úgy gondolom, én igyekeztem ezeket, ezekre nem kitérni jelentésemben. Hát, hát itt meg is fogott. Tehát az Egyesült Államokban a szabályok a, a választás szerinti törvényes tartalomak elvételéről szólnak, még Európában más eszközökkel gondoskodnak erről. Nem minden peer-to-peer -peer adatforgalom sérti a szerző jogokat. A peer-to-peer -peer forgalomban nagyon sok abszolút jogos és szerzői jogvédelemből nem agályos. Egyes, az Egyesült Államokban a nagy kábeles szolgáltatóknak a gondja nem konkrétan az volt, mert kapcsolódott a tényhez, hogy beavatkozott a peer-to-peer -peer adatforgalomba. Ám úgy tették ezt, hogy voltak éppen blokkolták a, a feltöltéseket az adatforgalomban, az uploadokat. És nem tájékoztatták ügyfeleiket erről, sőt, tagadták is, amikor a sajtóban megjelentek erről hírek. Úgyhogy a, a, a reklámozási gyakorlatuk is ö, aggályossá vált ezáltal, hogy mit állítanak a reklámjaikban. Sokat nem kutattam ezt, de ha abból indulunk ki, hogy minőségi diszkrimináció legitim lehet, amennyiben érvényes célokat szolgál, és erről tájékoztatják a fogyasztókat is, akkor elgondolható, hogy a peer-to-peer -peer adatforgalmi uploadok nem annyira függenek az időtől, csak mondjuk kevésbé, mint a VoIP hangforgalom, vagy akár az e-mail forgalom. Úgyhogy ha ezeket alacsonyabb rangsorba teszik, az nem feltétlenül jelent gondot ha abszolút blokkolják őket, és arról nem szólnak az ügyfélnek, akkor az viszont tényleg gondot jelent. Elnök, köszönöm. Én folytatom a párbeszédet, mert kollégáim talán nem teszik, de az idő is sürget bennük, mert Krúz asszony itt van a, az ajtó előtt, de azért felvetnék még egy kérdést, és remélem sok internet felhasználó néz bennünket. Amikor beszélt a, a hálózat semlegesség különféle definícióiról, utalt arra, hogy vannak, akik attól tartanak, hogy a semlegesség azt jelenti, és idézem önt, minden adatforgalmat függetlenül a címzetjétől, meg tartalmától egyenlően kezelnek a hálózaton. De aztán rögtön azt mondta, hogy ez érvénytelen definíció, mert sosem lehet, nem lehetséges az interneten ezt elérni. Az a gondolat tehát, hogy minden forgalom teljesen egyenlő, abszolút egy, egy, egy világtól, valóságtól elrugaszkodott tétel. Ugyanakkor nagyon sokan írnak arról, sok szakértő, hogy jövő problémája az, hogy az interneten a felhasználók minden tartalmat egyenlőnek akarnak, egyenlőként akarnak kezelni, ez pedig olyan jogak, és ehhez vonatkozó jogokat, jogszabályokat követelnek. Hogy látja ezt a jelentése keretében? Szememre ez egy problematikus, kulcsfontosságú kérdés lehet. Ugye minket jogalkotókat ilyen igényekkel keresnek meg. Mennyire reál, reális ez? Én gazdasági meg műszaki szempontból is úgy látom, hogy a második definíció egy teljesen hely, hely, nem helytálló gondolaton alapján áll. Gazdaságilag teljesen elfogadható az, hogy a differenciálás az ügyfél, a fogyasztó szempontjából is hasznos, addig, amíg nem versenyellenes diszkrimináció irányítja ezt, addig akár, sőt, biztosan hasznot is hoz a felhasználónak. Vannak olyan érvek a szakirodalomban, meg a sajtóban, forognak ezek, miszerint az internet mindig egy end, végtől, vég, végtől végig elven kell álljon, és semmi módon nem prioritizálhatja a tartalmakat. Ez ellentmond a, a, a hálózat történetének. Kutatási szinten tudnélik, a prioritás eleve az internet specifikáció része volt annak idején 1981-ben. És ha az ARPANET-et vizsgáljuk, az internet elődjét, amelyet a BBN 69-ben eh, kezdve fejleszteni, egy vállalatól én dolgoztam, Danny Cohn a Dél-Kalifornia Egyetemen 73-ban már tanulmányokat írt a, a eh, teljesítmény minősítéséről, és eh, ugye a, a, már a hadsereg is nagyon érdekel, érdeklődött a, a tartalom minősítés, illetve a ö, tartalom rangsorlása tekintetében a 80-as években az én cégem is a, a hadsereg megbízásából kutatásokat végzett a, a tartalom rangsorolása mentén. Úgyhogy ez a lényege, lényegi eleme a, a hálózatnak. Az, ha azt mondják, hogy az end-to-end -end elvetes sérti, az egyszerűen nem helytálló gondolat. Tehát a tartalom rangsorolása igenis fontos, lényegi. Amíg ez nem diszkriminatív elvek mentén történik, az te, akkor teljesen elfogadható, sőt a hálózat működésének lényegét érből adódik. Elnök, köszönöm, hogy bemutatta a tanulmányát. Nagyon izgalmas és érdekes anyag volt. Én is nagy érdeklődéssel hallgattam, meg azt hiszem, hogy több kollégám is. Éppen most adtam a biztosnak egy példányt ebből, bizony hazaviszi és forgatja majd vagy legalábbis a vezetői összefoglalóját ennek, és a tanulmány konklúziója azt hiszem, hogy egybeesik a biztosasszony által megfogalmazott, az internet csúcsom is megfogalmazott konklúziókkal, és én értelemben is rendkívül hasznos alátámasztása a gondolatainak, és én értelemben örülök annak is, hogy a biztosasszony meghallgatta legalább a végét az előadásnak, Köszönöm az előadónak, szerintem megérdemli a tapsot. És most akkor lépjünk tovább. Hallgassuk meg a biztos asszonyt, Nelly Cruz asszonyt, aki nem ismeretlen bizottságunk előtt. Öröm, hogy ma délelőtt is vendégünk. Beszélgettünk annak az a biztosok kollégiumának meghallgatás sorozata, vagy megbeszélés sorozata, amelyen Dali és Semeta biztosok részt vettek, ön folytatja, ön veszi át a stafétát a biztosok körében, ismertetve az ön hatáskörébe eső témákat, melyek szakbizottságunk asztalára tartozik, tartoznak. Először önnek adom meg a szót, hogy vezesse elő a mondandóját, aztán pedig kérdéseket fogalmaznak meg majd a képviselőtársaim. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Öröm számomra, hogy az önök körében itt lehetek, hiszen úgy érzem, hogy együttműködhetünk, és nyilvánvalóan az önök megjegyzései is segítenek majd engem a munkámban. már is, illetve tegnap Párizsban e, az, e, a G8-asok találkozóján e, ösztönző találkozásokat bonyolítottunk le, és a bizottság és a parlament is azt mutatja, hogy érdeklődik az internetes gazdaság irányt. És Sárközi elnök úr is kifejezte a, mint elnöke a G8-nak azt, hogy ezt is fontos feladatként fogja felvenni a programukra. Ez azt mutatja, hogy mindennapi munkánkban, a 27 tagállamban foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, az érdekelt felekkel, azért, hogy kialakítsuk a digitális gazdaságot. Ez a digitális programnak a tartalommal való megtörtését is jelenti, és azt jelenti, hogy az emberek a parlamenti képviselőkkel is találkoznak, és ezért érdekes azt látni, hogy milyen sokan gondolkodnak arról, hogy mik is a fontos kérdések. Ez egy hatalmas változás a civil társadalomban és a probléma a megoldások területén a gazdaságban. Nyilvánvalóan tehát fontos pillanatot élünk meg az európai telekommunikációs jövő szempontából, hiszen a szabályok most már életbe léptek, és és ezek a kérdések épp ezért itt fontosak. Különösen hálás vagyok a szakbizottságnak, hogy e, javított a szabályozási kereten, amely az elepeket végrehajtja, és új rendelkezéseket is hoz, azért, hogy a jövő kihívásainak megfelelhessünk. A feladatunk, hogyha így mondhatom, hogy ennek az átüteltésnek a folyamatát ellenőrizzük, és idén jelentünk majd arról, hogy a távközlési piac működéséről jelentsünk, miután a digitális egentát elfogadta, ugyanis a bizottság az elkövetkező 16. előrehaladási jelentésnek a hagyományos jelentési struktúrát felállította, és egy digitális agenda eredménytáblát is felállított, és ez a két egymáshoz kapcsolódó dokumentum az a hónap végén kerül majd nyilvánosságra. Egyelőre csak három tagállam fejezte be a kereteknek a végrehajtását, de a legtöbb tagállam az közel áll már a végleges formában öntéshez, de azért több is késlekedik, négy különösen. Mint ahogy mondtam korábban is, mondtam, és újra is elmondom, jogsértési eljárásokat fogunk indítani azok ellen, akik nem, fejez, nem felelnek meg ezeknek a kereteknek, és nem ültetik át gyorsan ezeket a szabályokat. Attól tartok, hogy ez a négy tagállam azért nem nagyon sikeres ebben jelenleg. Mint ahogy tudják, nem olyan régen kiadtunk egy közleményt az internet semlegességgel kapcsolatban, ez egy fontos dokumentum, és ezt egy nyilvános konzultáció eredményeként alakítottuk ki, és a parlament és a bizottság között volt egy csúcs, amelyben a parlament fontos szerepet játszott. A bizottság éberen fog figyelni arra, hogy az EU eh, telekommunikációs szabályokat, amelyek az átláthatóság, a szolgáltatás minőség és a szolgáltatók közötti választás eh, számára biztosítja a körülményeket, és azért, hogy a semleges internet eh, elveket tiszteletben csatják. A bizottság megkérte a bereket, hogy egy tényfeltáró tanulmányt végezzen olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a nyitott és semleges internetet biztosítják, köztük azon korlátok megszüntetése, hogy lehet a szolgáltatók között változtatni, és hogy nem szabad blokkolni az internet forgalmat. A bizottság az év végére kiadja a Berekc vizsgálatnak a dokumentumát, különösen a különböző forgalomblokkolás kérdésekkel kapcsolatban. A szabályokat végre fogjuk hajtatni, és hogyha szükséges, akkor jogi lépéseket is teszünk. Az egyetemes szolgáltatások, különösen a széles sáv keretében megint csak nyilvános konzultációt folytattunk tavaly. Ez egy fontos kérdés, és fontos, hogy egyensúlyt találjunk meg a különböző politikai és érzékeny közérdekek között. Úgy hiszem, hogy az IMCO jelentése, jelentés tervezete az egyet, egyetemes szolgáltatás és az 112-es e- szám között, amelyről tegnap szavaztak, ezt az egyensúlyt elérte. Az év során a parlamentnek és a tanácsnak még jelentek a nyilvános konzultáció eredményeiről, és felvázolom, hogy a bizottság hogyan látja az EU szabályok alkalmazását az egyetemleges szolgáltatásokat illetően a széles sávú környezetben. Nézzük a 112-es számot. Hagy emlékeztessek rá, hogy a szabályozó keret megerősítette a 112-es sürgősségi szám használatát, használatának, használatával kapcsolatos kötelezettségeket. Például, hogy a hívót, hívó helyét tudni kell, megerősítették, aztán a fogyatékkal élő állampolgároknak a segítsége az szintén magas szintű védelmet igényel. De elsősorban hangsúlyoznom kell, hogy a műszaki előrehaladás korlátozott lesz, hogyha az emberek nem tudják, hogy létezik egyáltalán ez a szolgáltatás. Tehát ma és ez tulajdonképpen meglepő, hogy négy állampolgár, EU-s állampolgár közül csak egy tudja, hogy a 112-es számot felhívhatják, hogyha bármilyen fajta rendkívüli eset történik bármelyik EU tagállamban. Ennek meg kell változni, változnia, mert különben, mert nem játszhatunk az embereknek az életével. Röviden megjelen, megemlíteném az elektronikus hívást, tehát az e-call lesz egy interoperabilis e-call szolgáltatás Európában, amely a 112-es számon alapul, és ez e, e, igényli a rövidtávú intézkedéseket, hogy e, a balesetek számát és a, a, a különböző sérülések és halálos balesetek számát csökkentsük. Nagyon fontos ez a biztonság számára, és ez lesz az első három jogalkotási intézkedések között azért, hogy ezt az ico t végrehajtsák az összes új típus jóváhagyott járművekben 2015-től. Nos, nézzük a barangolás kérdését a roaming nagyon fontos az üzletben, a turisták számára, és mindenképpen a, azon emberek számára, akik eh, az Európai Uniótól vártják azt, hogy a eh, közös érdek, közértek szempontjából cselekedjenek. A jelenlegi szabályok eh, védik az a fogyasztókat, de nem oldották meg az alapproblémát e, és a, azt a versenyképességet, e, amelyre szükség van a kiskereskedelmi árakban. Most meg kell oldanunk ezeket a különböző versenyképességi problémákat, mivel ebben a körben nem könyvelhetünk el sikereket. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hibrid megközelítésre van szükség, amelynek vannak strukturális elemei, amelyek a piacra való belépést elősegítik, és megerősítik a fogyasztók vállalatok választási lehetőségeit a barangolási szolgáltatásoknak. Ezen kívül lesznek védelmek is, hogy legyenek strukturális jogorvoslatok. És ez a nyárra készen lesz ez a javaslat. Aztán szeretném megköszönni a szakbizottságnak és ennek elnökének, hogy támogatták a véleményükben az ITRE bizottságnak a jelentését a szélessávú stratégiákról. Ez az európai fogyasztók érdekében történik, hiszen ennek kell mindig az erőfeszítésünk központjában lenni. Ez azt jelenti, hogy ösztönzőket kell létrehozni beruházások szempontjából, mint például a Project Bonds Initiative, tehát a projekt kötvény kezdeményezés, amelyet a február 28-án mutattunk be, és ezen kívül egy E, a jövő hálózatai számára is egy jogi alapot kell lefektetni e, együttdöntéssel. Ebben benne van persze a széles sáv is. A bizottságnak bizottságban mind támogatjuk ezeket a gondolatokat nem sokára egy, eh, hital, egy hivatalos döntés is lesz. A pénzügyi eszközöknek a megfelelő eh, felhasználását is várjuk azért, hogy megtalálja azt a, az egyensúlyt, amerre szükséges van a finanszírozásban, és azért, hogy 2020 előtt eh, bezárjuk ezt a széles sávú finanszírozási hézagot a széles sávnak az elterjesztése Európában ugyanis nagyon fontos az innovatív IKT szolgáltatások fejlesztése szempontjából és az, az állampolgárok által való elfogadtatásban. Ennek a használ, haszna megsokszorozódik, de ezért szükség van a szabályokra. Elsősorban az elektronikus kormányzási szolgáltatások számára fontos, hogy a hatékonyságot megteremtsük, és ugyanakkor az állampolgárok és az üzleti vállalkozások számára hatalmat adjunk. Épp ezért a 2011-2015-es cselekvési tervnek a célja az, hogy az európai nyilvános állami szektor az fürgében tudjon mozogni, és ne legyen, ne legyen ter terme, terhet az üzleti vállalkozások számára az egységes piacban. Ezért a digitális egységes piac számára nagyon fontos, hogy eszköz legyen a, a gazdaságnak a versenyképességét tételében. Ezért a teljesen integrált elektronikus kereskedelmi piac fontos ennek a jövőnek a szempontjából. Ezért kell megköszönnöm az IMCO-nak, hogy egy jelentést hozott létre, és szeptember 21-én, 2010-ben elfogadtak egy állásfoglalást, ami teljesen megfelel a digitális agenda Európa számára, számára ambícióinak. Ez pedig jelentősen hozzájárul a félidős fel, felülvizsgálatos szám, számára. Ugyanakkor közvetlen érdeket érdekez a, a fogyasztók számára, hogy a belső piac szinergiait kihasználjuk, és ez hasznot hozzon mindenkinek. Például olyan intézkedéseket, irányzok elő 2012-ben, amely egy közös minimum adatrendszer tartalmaz a beteg adatok összekapcsolására. Ez azt lehetővé teszi a egészségügyi dolgozók számára, hogy egy másik országban levő beteg adatait beszerezze mondjuk egy baleset esetén az, az ott országon kívül is. Ezen kívül van egy pilot projekt az aktív és egészséges öregedésről, mely a technológia felhasználását javasolja az életminőség javítására idősek esetében, illetve az ápolók esetében az ápolási ellátási rendszerek fenntarthatóságát erősítve Európa számára új lehetőséget teremtve a gazdasági növekedésre. Ez monitoring eszközöket is magában foglalkoz, a krónikai betegségekre, belépve a prevenciót és a különféle technológiák alkohols. Ezek az egészségügyhez kapcsolódó ICT projektek. Nagyon fontos az, hogy ezek már rendelkezésre állnak a közeljövőben, remélhetőleg mindenki számára. Ugyanakkor vannak még komoly teendők, annak érdekében, hogy az online szolgáltatások használatára bátorítsuk az állampolgárokat. Kell, hogy érezzék, hogy biztonságos ezek használata, és a hatóságok, meg a vállalatok képesek kell legyenek meg beazonosítani a felhasználókat. Az internet hatékonyan kell működjenek ezek a szolgáltások határon átnyúló módon. Ennek érdekében a köz- és magánszféra is kéri az elektronikus identifikáció módszertanát, hogy az online szolgáltatásokat biztonságosan tudják nyújtani, illetve használni. Ugyanakkor látnunk kell, hogy ezek a szolgáltatások összeomlanak a, az európai határokon. Ezért kell olyan jogi alapokat teremteni meg révén, tagállamok elfogadják az elektronikus ID-kat más tagállamokból is, hogy határon átnyúló módon lehessen ezeket alkalmazni. Ez egy az elektronikus aláírásra vonatkozó két, irányelv 2012-es felülvizsgálatát kívánják meg. És ez a belső piaci intézkedés csomag részekkel legyen. Több mint 400 választ kaptunk a közkonzultáció során, ezeket tovább követjük a digitális napirendel foglalkozó találkozón júniusban. Remélem, hogy ezen a közgyűlésen maguk is részt vesznek. Rendkívül izgalmas esemény lesz ez. Nagyon sok, plenár, nagyon sok lehetőséget kínál ez a plenáris konferencia eszmecserére, gondolatok felvetésére és konkrét javaslatok felvázolására. És önök közül már többen részt is vettek ennek a nagy konferenciának a szervezésében. Itt nagyon sok cselek, cselekvés is felvázolható majd. Ezen túl az új szolgáltatások ösztönzésére vonatkozom, beláttuk mennyire fontos a web hozzáférhetőség kérdése. A bizottság javaslatokat dolgoz majd ki a opciók áttekintése alapján, mert révén a magánszférában működő weboldalak, meg az alapszolgáltatásokat kínáló weboldalak teljesen hozzáférhetőek legyenek 2015-ig mindenki számára. Ezzel összefüggésben egy hatástanulmányt is végzünk, mely a legjobb szakpolitikai lehetőségeket határozzák meg, beleértve a jogalkotási lépések lehetőségét is, melyek révén hatékony harmonizált végrehajtása lesz lehetővé a web hozzáférhetőség elvének Európa szerte. Ez az Európai Bizottság több éves erőfeszítéseit követi majd, amik, ahol is sikerült felállítanunk a rangsorolást, egyes jogalkotási területeken, szociális kohézia, életminőség és egyéb jogalkotási területeken érvényesítve az elektromos, elektronikus kormányzás kérdésköreit, figyelembe véve az ENSZ a fogyatékosak vonatkozó egyezményének követelményeit. Nyilvánvaló, hogy az internet még nem mindenki számára hozzáférhető úgy, ahogy az, az szükséges volna. Ám a megfelelő intézkedéseket hoztuk létre, hogy korrigáljuk a helyzetet. Tudom, elnök úr, hogy mindannyiuk és mindannyiunk aggája fordulunk a cyberbiztonság biztonságot fenyegető elemek felé. Európa szinten és világszerte sürgető lépésekre van szükség, annak érdekében, hogy olyan jogalkotási javaslatok jönnek létre, amelyek biztosítják a, ezt a biztonságot. Ezt erre a törekvésnek fontos eleme a vonatkozó Európai Ügynökség működése. Együttműködünk ezzel is, meg a tagállamokkal is, hogy felgyorsítsuk a cselekvési terv és az, az védelemre vonatkozó jogszabályok betartását és végrehajtását. Az amerikai partnerenkkel is együttműködünk, azon munkacsoport keretében, amely a cyberbiztonság és a cyberbűncselekmények elleni harcot irányoz elő, és nagyon érdekes találkozót tartottam amerikai ö, partnereimmel, és a bizottságbeli kollégámmal, Cecilia Malmströmmel, a cyberbiztonság témakörében. A konkrét intézkedéseket irányoztunk elő, és novemberben azt hiszem már eh, egy konkrét listát tudunk az asztalra tenni, azon döntéseket illetően, melyet Abritara asszony és jó magam irányzunk elő. Az ICT termékek, szolgáltatások és applikációk technikai szinten való megerősítését szolgálja a norma, a standardizáció. Már nagyon sok standardet használ, nagyon sok eszköz, ami az interneten működik, ám ezek a standardek sok esetben nem európai standardek. Mit értek én ez alatt? Hát azt, hogy nem európai norma hatóságok adták ki ezeket a standardeket. Ezek jó rész globális szervezetek által kidolgozott sztenderdek, azonban azt garantálnunk kell, hogy ezek a sztenderdek a, könnyen alkalmazhatóak legyenek Európában, akár közbeszerzések tekintetében, ugyanakkor jogalkotási, szakpolitikai tekintetben is problémamentesek kell legyenek. Nem minden fórum alkalmas az ICT piacra, és nem mindegyik működik átlátható módon. Ezért oly fontos, hogy a standardizáció reformja garantálja azt, hogy azok a sztenderdek, amelyeket európai közbeszerzésekben alkalmazhatóak legyenek, azok tényleg átlátható módon biztonságosan működjenek, szigorú szabályok szerint, és kielégítsék ezeket a szigorú szabályokat. A standardizációs jogalkotások reformjára vonatkozó jogalkotási javaslat nem sokára bebocsátásra kerül a bizottság részéről. Ez nyílt és átlátható folyamatot irányoz elő, amely a gerincét alkotja majd a jövő internetjének. Úgyhogy összefoglalom, elnök úr, a jövő ICT-t, illetően a, a internetes számítás technikai felhő témája merül fel, amely nagyon forró, fontos téma. A stakeholderekkel nemrégiben találkoztunk, ebben az izgalmas témát feltárandó, egy nagyon nyílt közkonzultációt indítottunk el azzal a célral, hogy egy olyan cloud computing stratégia jön létre, amely Európa számára az év végére elkészül. Az ágazati megközelítése mindennek meghívva minden érintett résztvevőt, felkérve őket arra, hogy járuljanak hozzá ezen gondolatébresztő eszmecseréhez a saját szempontjukból, és az én szempontomból is vizsgálva a kérdéskört, nagyon fontos, meg kell adjuk a stakeholdereknek a lehetőséget arra, hogy kezdeményezéseket hozhassanak fel, a számukra fontos témákat kidomborítva, ezeket összekapcsolva az általunk fontos témával vezethet bennünket előre. Az ICT és, az, és a cloud computing a jövőben hatalmas módon megsokszorozza az adatgyűjtés, adatcsere, adatfeldolgozás lehetőségeit, így módon a rendszerek automatizált döntéseket hozhatnak az adatok felhasználása és a rendszerek felhasználása számunkra is zöldebb, jobb, környezetbarátabb társadalmat hozhatnak létre, ám fontos azonban, hogy a lámpolgárok ne érezzék azt, hogy egy orveli eh, rémálom jön létre ezen új eszközök révén. Ez sokkal, ehhez azonban az kell, hogy ezt a, ezt a eh, veszélyt elkerüljük, jó szabályozásra van szükség. A magánszféra védelmének figyelemmel vételével. A privacy-t, a magánszféra védelmét már be kell építsük már a tervezés során a rendszerek kialakításába, hogy annak megfelelően működjenek, és ennek megfelelően kell kijelölni a következő lépéseket. Ezért olyan szoftver megoldásokat várok, amelyek lévén az állampolgárok akár lekapcsolódhatnak, ha akarnak, akár folyamatosan a, netv a hálózatokról, például a egy, egy vállalat vásárlása után törölhetik, törölhessék adataikat azon vásárlást követően. Erre vonatkozóan az Internet of Things szakértői csoport tárgyalása már folynak tavaly óta. Hosszú a lista, elnök úr, amiben felsoroljuk, hogy mit tettünk és mit teszünk az önök számára fontos kérdések továbbvitelében Várjuk hozzászólásaikat, konstruktív gondolataikat, kérdéseiket és inputjukat ebben a nagyon széles körű kezdeményezési programban, amely az én hatáskörömbe tartozik, és amelyet igyekszem az önök igényének megfelelően tovább vinni. Köszönöm szépen, biztos asszony, hiszen nagyon világos volt, és fontos kezdeményezésekről beszélt. A szakbizottságunk a belső piaci és fogyasztóvédelmi területeken ezekből többet is nyomon követett. És valóban a távközlési csomag eh, végrehajtási dátuma utáni napon jött el hozzánk, már pedig ez a csomag megerősíti a fogyasztóknak a eh, jogait és számunkra is ez volt a legfontosabb, és én voltam a jelentéstevője, tehát ezért nagyon várjuk ezeknek a végrehajtását. Talán épp ezért az első megjegyzésem nekem lenne, és aztán a többiek is hozzászólnak. Nos, a nyomon követés és a digitális eredményező tábla nagyon fontos azért, hogy legyenek kulcsfontosságú fogyasztói referenciaértékek, és biztosítsuk az átláthatóságot, a, a szerződési feltételek tiszteletben tartását, az átállási idő, és a többi. Tehát mindezek a kérdések fontosak. A kérdésem után a jelentéstevők kapnak időt, akik a az információs társadalmi projektekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak Áriász úr, akinek köszönjük a munkáját, hiszen a digitális eh, egyszéres piacon dolgozik. Aztán Rosfor úr, aki az alternatív eh, eh, vitarendezéssel foglalkozik, megint csak nagyon fontos a fogyasztók számára, Rapti asszony, aki sikeresen mutatta be a jelentését tegnap, és egyhangulag fogadtuk el tehát nagyon örülök annak, hogy ön is megfogalmazta ezt az ajánlásai között. Nos, tehát Arias, Rosfar és Rapti kollégák. Utána pedig lesznek Weiler, Engström és úraktól is kérdések. Valaki még szeretne? Tehát akkor először Arias úr. Muchas gracias, presidente. Eh, buenos días. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, hogy ellátogatott hozzánk. Köszönöm a beszámolóját és azt az álláspontot, amit itt képvisel. Ahogyan elhangzott, ezen új digitális korszak keretei között dolgozunk. Éppen ezért jó lenne, hogyha a munkacsoport az e-kereskedelemmel kapcsolatban kialakulna, hiszen a főigazgatósága nagyon se, sokat segített munkáinkban, és nagyon hasznosak voltak a találkozók a munkacsoporton belül, ezért elsősorban szeretnék most köszönetet mondani. Az a G8-as fórum találkozójára utalnék Franciaországban, amely egy kiváló kezdeményezés, nagyon nagy jelentősége van, és ahogy ön is elmondta, én is egyetértek ezzel, hogy pontosítanunk kell a játékszabályokat, és ennek globális szinten kell megtörténnie, hiszen az internet globális jelenség helyi szinten nem lehet ezt szabályozni. A szabályok vonatkoznak például az illegális letöltésekre, például és elhangzott, hogy fontos itt idejében tenni valamit az új digitális korszakban. Meg kell tanulnunk azt is, hogy hogyan válhatunk a globális szabályok jó használóivel, hogy aztán az internet potenciális előnyeit is ki tudjuk aknázni. Aztán kérdezem a bizottságtól, hogy milyen kezdeményezésekre gondol annak érdekében, hogy például a felhasználók képzését erősítse. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Alelnök asszony, Malcolm Harbour utalt az online vitarendezési rendszerre, amelynek nagyon hamar le kell jönnie az alternatív vitarendezési mechanizmus sal párhuzamosan mind a kettőre szükség van. Az EDR-ben nagyon sok formula létezik már hosszú ideje, az online vitarendezési mechanizmusnak pedig be kell hozni a kisedelmét az ADR-hez képest. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos az egységes piaci jogszabály csomag szempontjából, jó, hogy ez a két kezdeményezés, az egyik irányába, a másik rendelet formáját ölti, egymáshoz kapcsolódnak, és ami a fogyasztókat érdekli végeredményben, az a problémájuk megoldása, függetlenül attól, hogy milyen technológiát használnak a vásárláskor. A második kérdésem pedig, az első kapcsolódva, azt mondta, hogy 2012-ig lesz egy közleményezés, az, az online jogokkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy a fogyasztók egyáltalán tudatában vannak-e ezen jogaiknak. Tehát hogyan lehetne ezt széles körben terjeszteni? E tekintetben lenne egy javaslatom, elmondta beszámolójában, hogy minden nagyon gyorsan fejlődik az e-government, vagy akár az interneten, az egészségügy és az internet kapcsolatának lehetőségei jó lenne, hogyha az online jogok az EU-ban a különböző ö, témákra ö, összpontosítanának, és e tekintetben mit tud mondani a fogyasztók online jogairól, valamint a kis és középvállalkozások online jogairól, hiszen ők is érintve vannak e tekintetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon jó ötleteket hallottunk. Rapti asszony. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, Krusz asszony, nagy örömmel vettem tudomásul a beszámolója azon részét, ami például a segélyhívó szemre vonatkozott a 112-esre, az elnök úr éppen elmondta, hogy egy jelentést készítettünk erről a témáról tegnap a szakbizottságban. Nagyon fontos számomra, hogy ugye ez a jelentés nagyon sok munka gyümölcse volt, és kiváló volt az együttműködés valamennyi elnyék jelentéstevők között, az összes politikai frakció között, az összes parlamenti képviselő között, akik nagyon sokat dolgoztak ezen a témen. Szeretném önnek elmondani, hogy a titkárság, valamint a munkatársak, az asszisztenseink nagyon fontos szerepet játszottak ezen téma feldolgozásában. Szeretném elmondani, hogy mennyire fontos az a 112-es segélyhívószám. Egy olyan kérdésem lenne, amely valamennyünket érint. Tehát mindannyian ugyanazon a hullámhosszon vagyunk, és szeretném elmondani, hogy mivel ön élvezi támogatásunkat, mit javasol, mit kíván konkrétan és részletesen tenni ezen a területen, hogy előre lépjünk, És egy másik kérdésem az a hálózatbiztonsághoz kapcsolódik. Jelenleg dolgozunk a hálózatbiztonság kérdésein, de az ENISA szervezet hálózatának biztonságán is dolgoznia kellene, hiszen ott vannak bizonyos támadások az ENISA hálózat ellen. Köszönöm. Uh, szépen köszönjük. Akkor Cruz biztos asszonyt megkérem, hogy válaszoljon erre a három kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a Harbor jelentéstevő úrnak is a munkáját. Hálás vagyok a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők munkájáért is, hiszen nagyon jól tudom, hogy mindezek a saját erőfeszítésünk szempontjából is nagyon fontosak. Köszönjük azokat a szépeket, amiket mondott a szolgálatomról, de azt hiszem, hogy az önök javaslata is nagyon fontos, hiszen ez egy közös kérdés, amelyet közösen kell megoldanunk. Persze az, hogy vannak különböző nézetek, nem azt jelenti, hogy nem tudunk együttműködni. A távközlési csomagról beszélve azt hiszem, hogy véletlen, hogy most az elfogadása utáni név, napon jelenek, jelenek meg, de lehet, hogy konkrétan tervezték ezt így. Említette az átláthatóságot, a választást, változtatást, és valóban ezek fontosak, és az a legfontosabb, hogy az emberek tudják, hogy változtathatnak szolgáltatókat Nos, az átláthatóságot illetően vannak, át, vannak új rendelkezések, és ezen kívül a szolgáltató feltételeiről való információs tájékoztatási kötelezettség is. Aztán a szolgáltatások minősége és, és a hozzáférés az újonnan kialakuló szolgáltatások és a, ezeknek a feltétele és alkalmazása, a forgalom kezelése, aztán a végső felszereléssel való ellátásnak a kérdései, mind olyan nagyon, olyan nagyon fontos kérdések, és ezek nem nem megvalósíthatók, hogyha nincsen átláthatóság. Hiszen hiába dönthet valaki valami mellett, vagy ellene, tudnia kell, hogy tulajdonképpen az ő számára mi a legfontosabb. Jó, akkor a szolgáltatók közötti választás, ezt megszavazták egy, egy munkanapról döntöttek, és ezt értjük. Aztán az eredeti szálló szerződésnek nem szabad 24 hónapot meghaladnia. Aztán a a, a szerződésnek a felmondása megint csak a, azt kell szolgálni, hogy az ember a szolgáltatók között változtathasson. Nos, erre is van riasztás, tehát Eh, megvan rá a keret, és ezt mind nyomon fogjuk követni. Rosfor eh, eh, úr az online jogokkal beszélről beszélt, és a kódexéről 2012-re. A digitális bizalomnak az építése nagyon fontos, mert nincsen elég bizalom, és ez súlyosan gátolja az online gazdaságot. Most kezdtünk munkát, egy munkát, hogy egy e, egyszerűsített jogrendszert alakítsunk ki, és elveket, ugyanis a bizalmat a fogyasztók között emelni kell az online szolgáltatások iránt. És ha azt mondjuk, hogy több embernek kell felhasználnia az internetet, de még mindig 27 28 százaléka az európaiaknak nem használta az internetet, akkor nyilván persze végül az embereknek kell dönteni, de hát azért tudniuk kell, hogy, hogy mit ne, mihez nem férhetnek hozzá, és hogy ez miért történik azért, mert nem bíz, nincsen bizalom ezzelekkel szemben, akkor van még mit tennünk. A kódex az EU iránymutatásra fog alapulni az internet felhasználók és fogyasztók számára, és ebben megmagyarázzuk, hogy milyen jogaik és kötelezettségeik vannak, és mik a leggyakrabban feltett kérdések és válaszok. Arias jelentéstevő úr, köszönöm a kedves szavait. Nos, mi is a tét? Ezt hangsúlyoztam tegnap és előtte is, amikor hallottuk, hogy ez egy nagy e, e, kezdeményezés lesz, és sokat tettünk már az internet e, tagállami tagállami szempont tehát hogy a tagállamok is figyelembe veszik, ezért a G8 az fontos volt, ami azt mutatta, hogy van vita a, ezen a területen idén, és végül is nem e, hagyhatjuk figyelem nélkül, nem lehet a lista végére e, tolni, és világossá kell tenni, hogy miért fontos, hogy az EU 2020-zal kapcsolatban ez fontos legyen az EU 2020-as programmal kapcsolatban már döntést hoztunk, de egy digitális eh, program eh, az internet nélkül, ez lehetetlen, tehát nem megvalósítható. Nagyon érdekel, amit kifejtett, tehát, hogy a játékszabályokat eh, meg kell határozni. Tehát világossá kell tenni, én magam mindig pragmatikus gyakorlatias akartam letni, tehát, hogy figyelembe kell venni a valóságot, a, nem, az, nem az elveket kell szabályozni, erre megvannak a jogszabályok, és van elég feladatunk, ezért nem érdemes olyat előhozni, aminek nincsen értelme. A Murdoch beszéd nagyon érdekes volt. Hogyha nem olvasták el, akkor kérem olvassák el. Szerintem ez a legérdekesebb beszéd, amit a, hallottam. Ez itt az oktatásról beszél, tanításról, tehát egy, egy olyan generációról, amelyekről, amelyről gondoskodunk, hiszen ők a e, tanácsadóink ebben a portfólióban. Az előző feladatkörömben olyan professzorokat kértem, akiknek sok a tapasztalata, hogy legyenek a tanácsadóim. De e, ebben a helyzetben e, egészen más a helyzet. Én most fiatal tanácsadókat alkalmazok. És az ő életkoruk egyre fiatalabb, mint amire én eredetileg gondoltam. Még egy 12 éves is látja, átlátja, hogy miről is van szó. Ezért ezt figyelembe kell venni, tehát hogyha az oktatásról beszélünk, e, és a múlt századi megközelítést akarjuk alkalmazni, akkor mellé lövünk a célnak. Tehát ezért nem akarjuk vesztegetni az időnket, és az egyik e, kérdésem azoknak, akik akik beesnek, és e, fiúk és lányok, és a Facebookkal kapcsolatban majd e, beszélek erről, és megkérdezem tőlük, hogy mit várnak három éven belül a, az ágazatukban, és mind elkezd nevetni. Ugyanis nem évekre látnak előre, hanem e, hónapokra, hiszen minden három hónapban változás van. És nekünk tudnunk kell, és itt tiszteletben tartjuk a szabályokat, e, demokráciában, de azért a konzultációk, stb. időt igényelnek, hogyha a parlamenthez, a tanácshoz fordulunk, ezek mind időt igényelnek. De hogyha nem vagyunk tudatában annak, hogy közben a, a, a szín teljesen megváltozik, akkor hibát követünk el, hiszen olyan dolgokban döntünk, amely már is történelem. Mindezek után azt hiszem, hogyha megengedik, hogyha az oktatás kérdésére vissza térhetünk vissza, én is a kollégáimmal ezt teszem, tehát hogy vizsgáljuk meg, hogy, hogy hogyan lehet állandóan éberen követni a, a dolgok alakulását. Már beszéltem Nézem, hogy még mi is van. Rapti asszony. Az új szabályokat ellenőrizni fogja a bizottság az következő éves felülvizsgálat eh, során is a 112-es számmal kapcsolatban és a bizottságnak technikai javításokat lehet eszközölni azután, hogy konzultáltunk a az érdekelt felekkel, de a nemzeti szabályozónak kell nemzeti kritériumokat felállítani a, a hívó helyének a megtalálása szempontjából tehát ők vállalják a felelősséget. Hogyha megengedi Eliza, akkor másként használom fel az ön kérdését. Nagyon büszke a bizottság, és Sárközi elnök úr, produktív módon össze tudja hozni a különböző partnereket. Itt most a kut tehát hogy az különböző intézményeknek a kutatásáról van szó, tehát a parlament, a bizottság és a tanács együtt egy európai keretet szeretne felállítani, de az Európai Beruházási Bankot és Központi Bankot is bevonjuk, és június 1-én kezdjük ezt a munkát, és büszke vagyok arra, hogy már foglalkozhatunk két hónapon belül egy olyan kérdéssel, ami általában évekig tart, és a rukalmasság mind a parlamentben, a bizottságban és a tanácsban eredményt hozott. És ezért az ENISA amely az az egy, egynökség, az a hálózat, amely a, az internetes biztonsággal, számítógépes biztonsággal foglalkozik, azt jelenti, hogy tehetünk valamit az internetes támadásokkal szemben. Az ENISA kérdésében a, a, holnap a tanács aktualizálja azt, hogy mi történik, és most nem a lokalizációról van szó, tehát a hely meghatározásról, hanem az ENISA arról, hanem hogy az ENISA feladata az, hogy legyen egy erre a célra felállított működési, műveleti csapat, amelynek mobilnak kell lenni, azért, hogy reagálni tudjanak a segítség kérdésére, és hozzáférhessenek az európai közlekedési hálózatokra, amelyek a fővárost is bekapcsolják. tehát ezért felhasználjuk ezeknek a jól képzett operatív embereknek a segítségét. Köszönöm. Köszönöm biztos asszony. Nagyon izgalmas és gazdag válaszokat hallottunk a kérdések nyomán. Szorít azonban az idő. Azt kérem, hogy a három következő kérdés tényleg rövid legyen, és csak rövid válaszra lesz e, mód, mert hogy a fél egykor végeznünk kell, már csak a tolmácsok miatt is. Feiler, Engström és Bilent képviselők villám kérdései következnek. Elnök úr, egészen rövidre foghatom. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, bővebben is, de nagyra becsön munkáját, de rövidre fogom két rövid, két rövid kérdésem lenne, egészen gyorsan. Az egyik már felvetődött a cyberbiztonság, másrésztről a fiatalokat is nagyon dicsérte a kreativitásuk és kezdeményezőkészségük miatt, de azt is el kell mondani, hogy a fiatalok nagyon könnyelműen bánnak minden lehetőséggel. Egyre inkább látjuk, hogy ennek milyen következményei vannak, és milyen nehéz helyzetek adódnak ebből, a mobbing az interneten és hasonlók. Azt hiszem, ezt nagyon komolyan kell vennünk. Itt nem akarok Orwelli víziókat felvázolni, de ez a kérdés nagyon kényes. És hogyha ö, nagyok az üzemzavarok, vagy nagy üzemzavarok lépnek fel. Nos, mindez ideig az egészségügyi adatok tárolását problematikusnak tartom az interneten, online módon. Más a helyzet persze, hogyha online egy cipőt akarok vásárolni. Ö, a sziberbiztonság, tehát a felhasználó szempontjából egy kicsit érzékenyebben tárgyalandó, és itt a fiatalokra is gondolok, valamint a szolgáltatókra. A fő kérdésem az ön kezdeményezésére irányul, amelyet más biztosokkal együtt valósít meg. Itt a szélesebb a való befektetésről van szó. Tudom, hogy Németországban is vidéki területen nagyon intenzíven használják a széles és a strukturális alapokat is alkalmazzák ehhez. Ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy már valamennyi forrás lehívták, amelyet a bizottság rendelkezésre bocsátott erre a célra, és hogy vajon akarják a költségvetést növelni a következő költségvetésben erre a célra, hiszen vannak olyan települések, amelyek helyzete igencsak problematikus, és az általános új rendszerek kínálattal látásmóda még nehézkes. Thank you very much, Mr. Engström. Köszönöm, Engström úr, szó. Köszönöm, biztos asszony. Úgy gondolom, nagyon izgalmas volt a beszámoló, és a, a, a piacra levő termékek lehetősége nagyon kiváló. Jó lenne, hogyha egyre több pán-európai szolgáltatás lenne rendel, rendelkezés azoknak, akik hajlandók fizetni a letöltésért. Ugyanakkor ehhez, hogy realisták legyünk, látni kell, hogy egy csomó mindent meg kell változtatni. A jogalkotás terén is, hogy gyakorlatilag lehetőség legyen a vállalatoknak ahhoz, hogy pán-európai engedélyeket szerezzenek be, ez ma nem igazán lehetséges. Aztán más. Barnier biztos úr nemrég bemutatta a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó menetrendjét. Hogy őszinte legyek, nem látom azokat a reformokat, amire tényleg szükség volna, akár ahhoz, hogy elkezdjük az elbelső piac építését ezen a területen. Hát voltak éppen a kérdésem, talán azt hiszem az volna, hogy van-e ezzel kapcsolatban kommentárja. Elnök, igen, biztos lesz. Csak előbb kávézom, mondja a biztos asszony. Végül Bilan úr.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 a bizottság részéről, de ebben az esetben a régi jogszabályok nem működtek, éppen ezért örülök, hogy a bizottság cselekedni kíván. Június 22-én jön majd ki a dokumentum hivatalosan is, de már a sajtó beszámolt ezekről az információkról a roaming tártyában, hogy mennyiben fog kerülni majd a roaming. 2014-ben 20 4 cent lesz a roaming díja telefonálás esetében, telefonbeszélgetés esetében, és 2014-ben pedig 1 megabyte ára 51 cent lesz. Meg tudja erősíteni ezeket a számadatokat? Egy kérdést szeretnék feltenni még a számítógépes felhővel kapcsolatosan is. 2014-ig a cloud computing, a számítógépes felhő 34 milliárdos hasznot fog eredményezni, tehát itt valóban nagyon gyorsan felüldő területről beszélünk, amely megoldásokat jelenthet majd a kisvállalatok számára is, az energiaköltségek csökkentéséhez is hozzájárul, de van egy probléma, még pedig az adatok védelme. Tudjuk, hogy jelenleg az Európai Bizottság konzultációkat folytat, amelyek azt hiszem, hogy elhúzódnak egészen augusztus végéig. Szeretném tudni, hogy mit gondol erről biztos asszony, tehát a cloud computingról. Köszönöm. Good. Well, thank you for those questions. Um, Commissioner. Um, let me start for... Hadd kezdjem azzal, hogy azzal a kérdéssel, amely mindenhez kapcsolódik, ami felmerült, ez pedig a KKV-k helyzete ebben az egész témakörben. Hiszen jól tudjuk mindannyian, hogy a kis és középvállalatok alapvető fontosságúak a gazdaságaink szempontjából, és a gazdasági növekedésről, munkahelyteremtésről beszélünk. Nyilvánvaló, hogy a KKV-k kategóriája azon, amin áll vagy bukik mindez. És e konkrét témával kapcsolatban elmondható, hogy itt minden mindenről összekapcsolódik. Tehát a kis vállalatok esetében is fontos a határon átnyúló működés. Ideális az van a számomra, hogyha nem csak átláthatóbb módon, hanem tudatosabb módon is működne mindez. Hiszen a, itt nem a belső piacról beszélünk már, hanem a digitális belső piacról. az IPR tekintetében is. Teljesen egyetértek, hogy még nem vagyunk ott, ahol kéne. Ez egy a, a, a kollégiumi testület egészére tartozó döntés, nem csak az én döntésem. Abszolút afelé haladunk, és az, arra törekszünk, hogy ne álljon meg a konzultáció a zöld könyvnél, hanem vigyük tovább. És hiszen elképesztő, hogy mi forog fenn. Visszatérve a tegnapi és mai megbeszéléseinkre ezzel a változással. A technológia is komolyan változik. Nem arról az, amikor gondolkozom, hogy mi, mi, mi történt tegnap, hanem hogy mi, mi forog fenn holnap az IPR tekintetében minden művész, minden innovátor, minden újító megfelelő juttatásra tarthat igényt. Ezt meg kell védenünk. Ha ezt nem tudjuk megvédeni, akkor vége a kultúránknak, vége az európai gazdaságnak, és vége ezen, ezen tehetségeknek Európában. Tehát, ugyanakkor nem adunk lehetőséget arra, hogy ez olyan formában történjék, ahol belátjuk, hogy a ma és a holnap érdekei is védendők, akkor hibát követünk el, túl sokáig várunk, és elveszítjük előnyünket. Például itt a zenéről is beszélhetünk, de adatokról is. Akkor látunk el azt is, hogy mindenkinek lehetőséget kell adni, aki keresik út, a, a, a illegális területen keresik az útjukat ezt sokszor nem is, nem is az illegális utak keresése nem is feltétlenül szándékos, nem feltétlenül bűnözőkről van szó, hanem pusztán nincs megfelelő lehetőségük, és ne gondolják azt, csak a fiatalok azok, akik ilyen területekre fordulnak. Ezek fordulnak a megfelelő szabályozás és lehetőségek hiányában. Azt is látunk kell, hogy a tartalomszolgáltásnak hatalmas mértékű növekedésének vagyunk szemtanúi. a távol-kelet elképesztő mértékben termel tartalmakat, nagyon olcsón, de innováció is van a távol-keleten. És a távol nyugaton pedig kiváló tartalmakat állítanak elő. Mit csinálunk mi a kettő között Európában? Mit csinál a, a belső piac, a világ legnagyobb piaca? Nem teszünk más, mint vásároljuk és használjuk mind a két féltől ezeket. Ez nem megy így, ha nem, magunk is nem állítunk elő dolgokat. Tehát részt kell vegyünk ebben a totális fejlődésben, ez forog kockán, ezért oly fontos, hogy milyen beruházásokkal élünk például a széles sávú elérhetőségbe. Ehhez olyan rendszerekre van szükség, ahol, amelyekben a technológia beágyozott, ám új módon, hogy az frissíthető. Ehhez szükség van infrastruktúrára, adatfejlesztésre, ehhez pedig éppen márciusban szerveztünk meg egy ülést, ahol a, az, a nagyvállalatok, az aktív, a, a, a, nem csak a Telekom, hanem a, a tartalomszolgáltatók, gyártók, hálózatfenntartók vezetői voltak jelen. Azt mondtam nekik, nem akarunk maguk munkáját elvégezni, megvan a maguk felelősségi köre, mindenki kreatív módon kell megközelítse saját szemszögéből a lehetőségeket, és meg, meg, meg új paradigmákat kialakítva, modelleket létrehozva megoldásokat keresni. A beruházási rész pedig a széles, táv, széles sáv tekintetében rendkívül fontos. 270 milliárdról beszélünk, vagy talán 250-ről, nagy pénzről van szó, nem apró pénzről látnunk kell, hogy senki sem ruház be, ha nincs megtérülés. Ez, ez a helyzet tőkés társadalomban. Úgyhogy miről van itt szó? Arról, hogy azok, akik tartalmakat tesznek a hálózatra, kapjanak lehetőséget, és ez visszavezet az ön felvetéséhez, hogy olyan helyzetet kell teremteni, ahol ez megszervezhető. Várjuk meg tehát július 13-át, ám abban teljesen biztos vagyok, hogy sokkal többre van szükség, mint zöld könyvek írására. Cloud computing, erről már, ezt már érintettük. A roaming ügy. Bocsánat, hogy nem tudok most választ adni a konkrét számadatokat illetően, de nyilvánvalóan írásban megteszem. Abszolút egyetértek a cloud computing tekintetében azzal, hogy kötelező az adatvédelem. De a cloud computing a kkv szempontjából is borzasztó izgalmas dolog. Úgyhogy az egész szektorral foglalkozni kell. A elhalt szerzők, az orphan workök, tehát a, a nem azonosítható szerzők munkáiról kapcsolatban is fel kell gyorsítani a lépéseinket. Aztán a struktúra strukturális alapok. Beletasszony. Beruházások kapcsán. A strukturális alapok és a kohéziós alap ott vannak, használni kell őket, ám van egy új alap, mert tegnap született döntés. Nagyon sok bizottsági testületi ülés foglalkozott ezzel, hogy egy valóságos alap jöjjön létre az energetikai infrastruktúra és a számítástechnikai infrastruktúra, az a szélesebb hozzáférés érdekében, és izgalmas, érdekes ügy az, hogy itt uh, emeltyű hatás érvényesülhet. Ha mi beleszünk pénzt a dologba, akkor megindulnak a bankok, a, a magánberuházók, és így, te, így teremtetünk lehetőségeket. A fiatalokról szólva, meg a cyberbiztonságról, ez is olyan téma, ami nagyon-nagyon nagy felelősséget ró ránk, mert ők a legsérülékenyebbek. És a, a sérülékenyek is, hogy kell, hogy szerepeljenek a módszertanunkban. Úgyhogy tájékoztatnunk kell a fiatalokat is arról, hogyha a fiatal megnyomja a gombot, és elküld valamit, akkor azzal kockázat is vállal. Úgyhogy erre is kezdeményezések indultak nagy számban. A, fia, a felnőtteket, a szülőket is be kell vonnunk, és elnök úr, tudjuk, hogy néha a fiatalok néha előrébb járnak, mint a szüleik, de a szülőnek is képeznie kell magát. Nem lehet a fiatalokra hagyni, hogy mindent maguk csináljanak az interneten, mert ott nagy kockázatok rejlenek, például a cybersecurity tekintetében. Um, Nagyon szépen köszönjük. Nem csak azt, hogy foglalkozott a kérdésekkel, hanem új elemeket is hozzáfűzött. Tehát nagy öröm volt ön itt találkozni, hogy együtt elgondolkodhattunk a digitális programnak a jövőtésről. Köszönjük a munkájukat, köszönjük a tolmácsoknak ők, őket is vonjuk, őket is vonjuk be a tap, tapsba. Nos, nyilvánvalóan majd találkozunk még. Legközelebbi szakbizottsági ülés június 14-én lesz 3 óra aztán 15-én és 16-án várom önöket, és köszönjük, hogy itt eljöttek le. Bevárom.